Um, good morning, ladies and gentlemen. Uh, Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Mielőtt elkezdjük az ülésünket, a tolmácsoknak közlendőjük van. A tolmácsok üdvözlik a hallgatójukat. Munkaügyi vitában állunk a parlament adminisztrációjával. Ez a 39-38. napja tart, egyelőre nem mozdultak el a frontok, ezért ma sincsen túlfutás, ami annyit tesz, hogy az előirányzott 12.30-nál egy perccel sem dolgozunk tovább. Köszönjük! Thank you very much. Um... Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim. Elnézést szeretnék kérni, mert csak egy fél órát tudok itt maradni ma délelőtt, mert nagyon izgalmas lesz ez a meghallgatás, sajnálom, hogy nem tudok itt lenni. A terrorista, a ciber biztonsági terrorista támadásról um, hallgatunk majd meg um, előadásokat. Lars Hilzem úr, német független szakértő, a ciberbiztonság és a ciberterrorizmus um, szakértője, az Egyesült Államokban és Németországban is um, rendelkezik szakmai háttérrel. Nem volt katonom, hanem um, alternatív katonai szolgálatot biztosított, és valószínűleg már itt is a hekkeléssel foglalkozott, úgyhogy nagy szakértelmet gyűjthetett össze ebben a kérdésben. Aztán Rami Efrati úr viszont valóban a katonai hátére rendelkezik, mint nagyon sok ciber szakértő, ő is az izraeli védelmi erőkben dolgozott 29 éven keresztül, és ma egy elismert szakértője a ciberbiztonságnak. az izraeli nemzeti ciberbiztonsági iroda civil vagy polgári osztályának vezetője a miniszterelnöki hivatalban. Örülök mindkettőjüknek, hogy itt vannak, és legelőször is Hilze úrnak adom meg a szót. Tessék, Hilze úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy szlájddal vissza kellene mennünk. Hát 2.30-kor ma hajnalban fejeztem be, úgyhogy egy kicsikét még próbálom megtalálni, hogy hogy is tartunk bennem. Ahogyan Csófri bemutatott, hát köszönöm ezt a bemutatást, ez nagyon fontos volt. Hogyha a személyemre kíváncsiak, keressék meg a honlapomat, láthatják a részleteket. Azért hívtak meg, hogy a legutolsó uh, ciberbiztonsági terrorista támadásokról beszéljek. Ez felkeltette az emberek érdeklődését, mégpedig azért, mert a TV Szenk mondott 2015-ben támadták meg. Ez egy ilyen laza hacker csoport volt, de ezzel mégiscsak egy nagyon érdekes fordulatot vett um, ez a terület, nagyon sok sebezhetőség jelent meg, de először lássuk a sorrendet. Mi a terrorizmus? A nem harcoló felek megtámadása és tönkretétele, ez ilyenképpen lehetne a terrorista támadást leírni, és gyakran a hagyományos infrastruktúraként értelmezzük ezt, a nem harcoló felet az infrastruktúra response válaszadási képesség a hálózatokban nagyon fontos. Hihetetlen fontos az, hogy a polgári hogy a polgári életet működtető, a technológiától függő nyugati világban az összekapcsolás és a, a működés működjön, és ez pedig gyakran a neten való összekapcsolással működik. Lássuk tehát, hogy a ciberterrorizmus milyen internet alap, milyen internet eh, háttérre rendelkezik, egyetemi kutatásokra építem ezt a szlájdomat. Az eredmények azok, hogy a terroristák az internetet egyre inkább kommunikációra és networkölésre is használják. Skype, Facebook, Messenger, ezeket a csatornákat, platformokat használják. Nem olyan kommunikációs öm, csatornákat használnak a hagyományosokat, hanem sokkal inkább ezeket az identitásokat elárnyékolni képes mód, módszereket. Nem kriptó fizetőeszközzel, hanem hagyományos eszköz átcsoportosítással dolgoznak. És az internet nagyon nyílt, a Wikipédia például a kritikus infrastruktúrák fontos elemét leírják, mondjuk az elektromos ellátórendszerek rendszerét, és így kémkednek a terroristák. A Deep Web-en például a repülőterekhez való hozzáférést 10 dollár értékű kriptovalutáért adták el. Ez férhető hozzám tehát a piacon, és így lehet a kritikus infrastruktúrát megtámadni, és ilyen sziber és másfajta támadásokat lehet végrehajtani. Hogyan rekrutálják, toborozzák a támogatókat? Nagyon sok ennek a munkának nagyon nagy része a WWW-n, a világhálón zajlik, különböző fórumokban, más kommunikációs eszközök alkalmazásával gyakorolnak propagandát, és nyerik meg a támogatókat Beszéltem a Deep Webről. Mi is van a Deep webben? Hát ez az egyik specialitásom, amelyre a kutatásomat fókuszáltam. A Deep Web az a terület, ahol anonim módon szörfölhetünk a webem. És bármilyen tiltott szerhez hozzáférhetünk, tiltott dologhoz, a kábítószerekhez. fegyverhez, robbanóanyaghoz. A Benelux államok például. Benelux államokban egy arab um, származású ember fegyverekkel kereskedett a sötét weben, a deep weben. Egész egyszerűen nem tudták a fizikai szemét um, megtalálni, nem tudták um, megakadályozni, csak a weben keresték. Az internet, amelyet mi használunk, gyakran surface webnek nevezzük, felszíni webnek. Szóval minden, ami a felszíni webben van, ott van a deep webben, de ugyanakkor itt az identitásunkat elfedhetjük, anonim kommunikációt lehet for, folytatni. A tudósok, a kutatók azt is mondják, hogy azért sikerült um, fényt um, a reflektorfényt bevilágítani a Deep Webre, mert az Europol, az FBI és az Interpol um, nagy erőfeszítéseket tesz uh, az itt um, kereskedett áruk feltartóztatására. De hát, hogyha megnézzük a konkrét eseteket, akkor nem a Deep Web-et tárták fel, hanem sokkal inkább az egyes kereskedők operatív biztonsági intézkedéseit tudtak megtörni, de a Deep Web-ben nem hatoltak be. A dipfeben még mindig vannak nagy piacok, és ezek ékes tanúbizonyságát adják annak, hogy a Deep Web működik, és működik ez a rejtett kommunikáció. A kockázati vektor kategóriákról szeretnék beszélni, ezt is a kutatók elemzik. Vannak a csak cibertámadások, mondjuk az um, frankfurti um, internet backbone gerincvezetéket lehet DDoS támadásokkal megtámadni. Vagy um, az internetes központot támadnak meg az Egyesült Királyságban. Aztán vannak ciber és fizikai támadások, ahol egy um, a urán dúsító államast támadtak meg Iránban, és vannak azok a kinetikus támadások, amelyeknek ciber közekve, következményeik vannak. Hogyha például megtámadják az áramellátó rendszert, akkor ez drámai kihatással lesz minden hálózatra és az egész életünkre. Mondok egy jó példát. Hogyha ma hazamennek, és akkor a router, routerből kihúzzák, a routert kihúzzuk a konnektorból. Nézzék meg, mi történik. Döbbenetes, hogy mennyire függünk a hálózattól magánemberként is. Nem telik el 5 perc az életünkbe, hogy ne nézzük az internetet, ne kapcsoljunk be egy tv programot ne töltsünk le egy Netflix filmet, illetve ne streameljünk egy Netflix filmet, ne telefonáljunk Rengeteg módon függünk tehát az internettől, és ezt láthatják, hogyha kihúzzák a routert a konnektorban. Az energiaellátó hálózatunk nagyon nyitott a támadások irányában, gyakran védelem nélkül működik. Hogyha ezt megtámadják, akkor ugye nincsen áram. A mobil eszközök, amíg fel vannak töltve, még működik, működnek, de az internet konnektivitás széles körben el fog tűnni, és ez mindenki életére ki fog hatni. A tudósok, a tudósok sok ajánlást megfogalmaztak. Például a nemzeti és a nemzetközi büntetőjogot ennek megfelelően kellene módosítani, annak érdekében, hogy a cibertámadást kitervelőket üldözni lehessen bűnöldözési eszközökkel, nemzeti és nemzetközi partneri kapcsolatokat kell létrehozni annak érdekében, hogy az ilyen aljas és alávaló cibertámadásokat tervező embereket kellőképpen a bűnöldözés hálójába lehessen fogni. De hogyha deep webre és a deep webes kommunikációra gondolunk, Hát, gyakran itt egyszerűen a bűnöldöző szervek nem férnek hozzá a kommunikációhoz és annak tartalmához. Az emberek szeretik a stratégiákat, ez tehát ez voltak éppen ennyit hallottunk mostanában, hogy kockázatkezelési stratégiát kell létrehozni, de mit jelent azt nem? Mi hozza létre a ciberterrorizmust, és hogyan lehet egy stratégiát létrehozni ezzel ellen? Mint mondtam, a társadalmunk működése függ az internettől léteznek nem szabályozott ISP-k, olyan hálózati infrastruktúra, amely nem redundáns, a nagyon sok rendszerünk magasan szabályozott, de ez a rendszer kellő, nem kellőképpen szabályozott. A, net, a hálózati infrastruktúra, a redundáns hálózati infrastruktúrát a nem redundáns infrastruktúrát kell szabályozni, hiszen mondjuk, hogyha elmegy az áram nagy léptékben, akkor nem csak otthon veszítenénk el az áramszolgáltatást, hanem a mobil szolgáltatók sem működnének, nem félnének hozzá a szükséges elektromos áramhoz. Így, tehát Németországban és más országokban, amelyeket elemeztem, a áram eltűnte után a mobilhálózat is felmondani néhány óra múlva a szolgálatot, és ez komoly nyugtalanságot, akár elégedetlenséghez vezetne a társadalomban. A <clears throat> domén regisztrációs hivatal Németországból néhány évvel ezelőtt egy más országba vitte el a szervereit hatékonysági célból, és a német domének nagy része órákra nem volt elférhető. Egyszerűen az emberek pánikba estek, nem tudták, hogy mi történik a világban. Nem mentek volna BBC-re, a német oldalakat akarták olvasni, válogatósak már a németek, ami híreket illeti, de az ATM-ek sem működtek, hiszen elgondolhatják, milyen kemény helyzet volt. Egy további nagyon fontos szempont, amelyről nem feledkezhetünk meg, egy fontos enabler a szoftver maga illetve a operációs rendszer, eh, rendszer működtetők felelősségére rá kell hívni a figyelmet, rá kell irányítani a figyelmet. Azok a számítógépek, amelyek régen még az édesanyjuk karácsony süteményének receptjét tárolták, ugyanezek a gépek, ugyanezek az operációs rendszerek ma már kritikus infrastruktúrát működtetnek, nem kellő védelemmel rendelkeznek, a hard és szoftver update-jét mindig biztosítani kell, Például van egy repülőtér Franciaországban, amely mind a mai napig is Windows 95-ös számítógépen működteti a kritikai infrastruktúrát. A szoftver és a hardware fölött is eljárt az idő. Ezek szisztematikus példák, nem egyedi példák. Az utolsó pont, itt talán a legfontosabb, ugyanis a jogalkotás nem teszi meg a szükséges lépéseket, te is rossz irányba megy, ha tesz valamit ráadásul a hekkelés történetének korai időszakában, a ciberpunkok 80-as évekbeli csillogásának időszakában nem akarták őket bevonni a rendszerbe, hogy figyeljetek, hát hogy lehetne javítani a rendszert, hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszer biztonságosabb legyen. Nem, ehelyett sokkal inkább bűnözőnek titulálták őket, kormányokból senki nem fog tudni annyi pénzt fizetni a hackereknek, vagy az ilyen szakértőknek, mint a gazdaságban, ráadásul az illegális gazdaságban. Szóval itt egy gondolkodásváltásra, hogy nem mondjam, egy paradigmaváltásra van szükség. Mire van még szükség? Egy reality checkre fel, át kell tekintenünk, mi a valóság, és itt egy két uh, fázisú megközelítésre van szükség. Egyrészt azonnal egy task force-ot, mindezt magyarul mondjuk egy task force-ot kell fölállítani, amely elkészíti a landscape-et, a task force a landscape-et, megvizsgálja, hogy mi a helyzet, és a kritikus jelentőségi infrastruktúrát megerősíti. A második fázisban pedig ez hosszabb ideig fog tartani, egy jogalkotói keretre lesz szükség, ahol nem a hackereket teszik függő felelőssé, azért, amit tesznek, hanem sokkal inkább a szoftver, az operációs rendszer gyártókat, az IT, szóval az, azokat, akik a vasat gyártják, ők felelnek azért, mert hozzá lehet férni a rendszerekhez. Köszönöm szépen, hogyha kérdésük van, akkor do reach out, egyszer valaki forduljanak hozzám. Köszönöm. Um, well done. Thank you very much, um, Mr. Hills. Köszönöm szépen, Hilze úr. A második előadás után hallgatjuk majd meg a kérdéseket, és um, Rámi Efráti úrnak adom meg szót, parancsoljon. Shalom! Shalom, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e, kiberbiztonságról beszélhetek. A kiberterrorizmus nem újdonság az izraeliek számára, újabb támadási eszköz. Ezért nekünk kell legjobban védekeznünk. Izrael helyzete egyedi, egészen különböző a világ többi részétől, hiszen Izrael sajnos folyamatosan terrorista támadások áldozata, és erre nekünk nagyon fel kell készülnünk, ha meg akarjuk magunkat védezni, védeni. Úgy gondozzuk, hogy a e, terror és a kiberterror elleni védekezés a nemzeti stratégia része, ezért a védelmi stratégiát ennek megfelelően folyamatosan frissítjük. Azért, hogy Izrael a legjobban védett ország legyen a kiberterrorizmus ellen is, nemzeti szinten kell fellépnünk, és ennek a legfontosabb része hogy Izrael kormánya a kiberbiztonságot veszélyeztetnek tartja, azonban ez üzleti lehetőség is. És Netanyahu miniszterelnök elsőként jelentette ki, hogy felelősek vagyunk emiatt, és a kiberbiztonság, a kiberbiztonság alám tartozik, ez és ezért létrehozta a kiberbiztonsági igazgatóságot Izraelben, ágazati biztonságért felelve, és ennek van egy veszélyre reagáló gyorságású csapata. Csak cím, címszavakban fogok beszélni erről, mert nem lesz időm a részletekre. Az oktatás az egyik legjobb módja annak, hogy felvegyük a harcot a terrorizmus, a kiberterrorizmus ellen. Erre is vannak nemzeti programjaink, hogy ezt a diákoknak megtanítsuk. A kibervilág nem a katona, katonaság területe, nem a hírszerzés területe, hanem a polgári védelem területe. Ezért új ötletekkel, új kezdeményezésekkel látunk elő azért, hogy Izrael vezető szerepet kaphasson ezen a területen is. Különleges alapjaink vannak az innovációs hatóság részéről, amely a startupot támogatja, akik megoldásokat szolgáltatnak a kiberterrorizmus megoldására. Ez a hatóság, amelyet a, az izraeli nemzeti kiberi igazgatóság támogatja, 450 startupot támogat, tudjuk, hogy nagy a fenyegetettség, de ebben üzleti lehetőség is van. Mi hoztuk létre a Cyber, Cyber Parkot Izrael déli, déli részén Bersevában, amely egy think tank, ezt szeretném összefoglalni, nagyon sok mondani valóban. Izrael gyorsan tudott reagálni, összpontosítottan és koordináltan reagált az új fenyegetettségre. Koordináltan ez azt jelenti, hogy minden kormányzati minisztérium és a közszféra az ipar ága vállalatok és egy, mások is összeálltak azért, hogy felvegyék a harcot a kiberterrorizmus ellen. Mi a lehetőség a terrorizmus részére Izraelben? A kiber, kibertér számunkra egy másik, egy, egy új e, fegyver. Korábban a kinetikus veszélyek ellen harcoltunk, most már a kiberveszélyek ellen is kell. Ezért a kibertért, a kiberterrorizmust kinetikus veszélyként kezeljük Izraellel szemben. Szerintünk nem csak a fizikai, hanem a digitális, fizikai veszélyeket is kezelnünk kell. Ezek össze együttműködnek, nem tudunk el, elkülönül, elkülönülten felvenni a harcot ezekkel, ezért az megoldásaink a kettőt együtt kezelik átfogó módon. Izrael kisország öt pillérre nyugszik a védelem, az ökoszisztémánk, amiről nem beszélek, de a legfontosabb dolog az e- a humántőke. A, hogyha a humántőkét támadják meg, akkor, meg, akkor nem konvencionálisan kell gondolkodnunk. A kibertérben elit profik próbálják meg, próbálnak minket megtámogatni, ezért nekünk is elit profikkal kell felszerelkeznünk azért, hogy megvédjük magunkat. Tehát azt tanítjuk, és ez a legnagyobb titkunk, amikor a katonaságról beszélünk, nevezük ezt nemzeti inkubátornak, a nem hagyományos gondolkodás. És ennél is tovább megyek, tanítjuk is ezt, hogy, hogy hogyan kell csapatként együttműködni, hiszen hogyha egy új startupot indítunk be, akkor csapatként kell együttműködni, ezért megpróbáljuk elsajátítatni ezt a kultúrát mindenkivel, amíg a katonai szolgálatát tölti, hiszen a kultúra a legfontosabb szó. Kiberkultúráról beszélünk ma Izraelben. Ezért romboló megoldásokra van szükségünk. Azok a emberek, akik felveszik velünk a harcot a Deep Web-en, a Dark en országok, ezek nagyon okos, nagyon jól képzett emberek, és amikor a kiberterrorizmusról beszélünk, a legfontosabb rész a hírszerzés, ami hatalmas veszélyt jelent, erről nem szeretnék ma beszélni, de nevezük top forrásoknak, legjobb forrásoknak a neten, hogyha tudni akarják, hogy miről van, mi, mi folyik, a kibertámadók a, a közösségi médiát is használják, ezért a közösségi médiának nagyon fontos szerepe van hírszerzés területén. Nagyon sok izraeli cég foglalkozik intelligent megoldásokkal, hogy hogyan lehet beazonosítani ezeket a nyers információforrásokat, amelyek a közösségi médiából származnak, Hogyha katonai hírszerzésről beszélünk, akkor beszélünk a forrásainkról is, amelyek ugye érzékenyek, de amikor a hírszerzésről beszélünk a hálózatban, az létező, megkaphatjuk azáltal, hogy megfizetünk erre cégeket, vagy magunk elvégezzük. A legnagyobb változás, amely az elmúlt években történt, az internetes technológiáról, az OT, az operatív technológiára való átérés. Eh, eh, Jézus úr is beszélt róla. Ez azt jelenti, hogy ma már nem csak a számítógépeinket és a fájljainkat támadják meg, hanem az energiaforrásainkat, a közműveket, az egészségügyi lét, eh, létesítményeket. Képzeljük el, hogy eh, támadás ér, éri az összekapcsolt autókat, az eh, automata autókat, tehát az életről beszélünk, az emberi életről, és a környezeti következményekről is, amik ebből erednek. A kibertér tehát e fegyver, fegy, fegyverként kell kezelnünk. A legnagyobb változás az, hogy amíg kinetikus támadásokról beszélünk, nem addig tudjuk, hogy ki támad meg minket. De a kibertérben már nem tudjuk, hogy kik támadnak be, meg minket, csak tulajdonságokat ismerünk. A kibertér felszerelése tehát fontos téma, és meglepő módon a legtöbb információ létezik nyílt for, forráskódú helyeken, hiszen a legtöbb sérülékeny területen az, azok az információk, amelyeket a cégek publikálnak a saját oldalikon, a Microsoft, a Cisco, kirakják a piacra ezeket az információkat, a hackerek pedig felhasználják. Illetve vannak új dolgok, mint a shadow brokerek, ezek a legszofisztikáltabb támadási eszközöket használják, amelyeket a legjobban képzett hírszerzési szervezetek képezték ki, hozták létre. Minden kint van a piacon, minden megtörténhet. Van azonban egy nagy meglepetés is. Már nem nekünk kell ezt csinálni, hanem a támadás az szolgáltatás is lehet, hírszerzés is szolgáltatás lehet. Valakit felbérelhetünk erre. Ha valakit meg akarunk támadni, bemegyünk a dark webre, és ott ö, apró pénzért meg, meg is szervezhetjük ezt. De ez tehát létező dolog. A digitális footprint rendszerint nagyon kicsi, nagyon nehéz észrevenni, hogy kik a támadók, és hogy történt a dolog ezért nem könnyű profilt kialakítani és megérteni, hogy hogy történt, mert azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, azok annyira okosak, és ezért Izraelben nekünk létre kell hozni azt a humán tőkét, akik e- erre felkészítünk a fehér galéros hekereket, e, azokat az embereket, akik megfelelően kezelik a kibertért, és új megoldásokat keresnek. Az üzletemberek számára az az üzenet, hogy ennek nincs vége, nagy üzletési lehetőségek vannak benne. Persze érinti ez az, érint, az életünket, ahogy ezt ma már meg is teszi. Másik változás, ami megtörtént, az az, hogy a támadás már nem helyi, lehet nemzeti szintű, és nemzeti szinten nem csak nemzet, nemzetek támadnak, ilyen támadás érkezhet a dark webről is, vagy, tám- vagy cégektől, akik ezt végrehajtják és amikor támadásra beszélek, akkor megnézem a fake news-t, a hamis híreket, amely szintén egy pszichológiai hadviselés egyik eszköze, amely a drámai hatást érhet el. A támadások ma már nagyon szofisztikáltak, összetettek, nem egy komputer támad meg minket, hanem több ezer, és ma már e, ilyen buzzwordökről beszélünk, mint az, e, mint az e, mesterséges intelligencia, és hamarosan kvantum kibertámadásokról is beszélhetünk szerintem ez lesz a következő nagyon fontos kulcs szó a piacon. A mesterséges intelligencia már részese a támadásoknak, de minden, amivel támadunk, azt felhasználhatjuk védelemre is, ezért kell visszamennünk oda, azzal, amit kezdtem, az oktatáshoz. Hogyan tudjuk a gyerekeket, az embereket minden szinten felkészíteni, és nem csak az egyetemen, hanem a főiskolákban is korábban, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzanak. Milyen ellenteszközök e, vannak. A legfontosabb, amit mi javaslunk, és most nem fogok ez, Izraelről beszélni, mert ahogy korábban is mondtam, Izrael nagyon koncentrált, nekünk gyorsan kell reagálnunk. A legfontosabb dolog, amire ma szükség van, és ezt még nem hagyták jóvá, nagyon sok vita folyik róla, az az új izraeli kibertörvény. Új törvényre van szükségünk, új szabályozásra, standardekre azért, hogy dolgozni tudjunk. Elfogasztunk már standardeket a nemzeti intézmények számára, elfogadtunk standardeket az európaiak számára, e, nagyon örülünk nekik, és megnézzük, hogy mi történik az Enisánál, amelyik nagyon fontos szerepe van a kibertér vizsgálatában, de ezt muszáj szabályozás nélkül senki nem lesz hajlandó önvédelmi dolgokat végrehajtani. Azt gondolom, hogy két téma fogja megváltoztatni a világot. Az egyik a szabályozás, a másik pedig a biztosító társaságok. A biztosítás, mert hogyha azt szeretnénk, hogy a cégünket biztosítsák a kibertámadás ellen, um, akkor kevés az, hogy itt ülünk az Európai Parlamentben, ez egy nagyon stabil világ, de a kibertérben nincsen hátterünk. Tehát azt gondolom, hogy mielőtt valaki um, biztosítást vállalna értő, énünk, meg kell változtatni a szabályokat, és új sztenderdekre lesz szükség. A CERT a legfontosabb nemzeti eszközünk, a CSIRT rövidítés. ez azt jelenti, hogy nemzetközi együttműködésre van szükség, a nemzetközi együttműködés nélkülözhetetlen, hiszen hogyha az, aki megtámadja Romániát, az, megta- meg- az fénysebessége megtámadhatja Olaszországot és Izraelt is, ezért kell az információ, hogy koordinálni tudjunk. Izrael felkészült erre? A válasz igen. Szeretnénk ezt az információt megosztani, meg is kell osztani az információt minden országgal a világban, azért, mert egyébként nem tudjuk a vírusokat ellenőrizni, és ezért a nemzeti szörtök és Izrael, Izraelben az ISAC-kal is együttműködünk, elkezdtük a szektor, szektoriális szörteket, a pénzügyi szörteket, amely a pénzügyi intézetekre, illetve az energiaintézetekre koncentrál. Mindegyik a saját területén működik, Készek vagyunk ezt megosztani? Igen, ez eh, elérhető a mindenki számára, Európa és az egész világ számára. Az NISD irányelvet szeretnénk kiterjeszteni, megnézzük az európai jogszabályokat és az amerikaiakat, megnézzük az Eurojust munkáját, beszélünk az Europollal. Na a legfontosabb az, hogy automatikus legyen az információ megosztás, hogy ebben ne legyenek emberek, hanem automatikusan folyjon végbe azért, hogy ne fedjük fel a forrásokat, másfelől, ha vírust látunk, amely Iz- Izraelből jön, az azonnal meg kell osztani, nem várhatunk, és speciális megoldásokra van szükség, amelyet szintén meg lehet osztani, és meg is fogják osztani. Task Force. Hész úr, beszélt ennek a fontosságáról, Izraelben van is ilyen, a szört alá tartozik, Európában már nem annyira egyszerű nemzeti európai task force-ot részrehozni, de legalább beszélni kell róla, róla, gondolkodni kell róla. Tegnap beszéltem egy intézménnyel, akik azt mondták, hogy ők is keresik a megoldást, és szerintem, és ez az egyik legfontosabb dolog, gondolkodni kell meg kell találni a profikat és a szakembereket, és azokat, akik az igazságügyi vizsgálatokkal foglalkoznak. Ők a ö, csúcsfiúk, akik megtalálják a vírust, és az ellene való harcot, amely nem egyszerű. Ezért ez egy másik terület, amelyben Izraelnek koordinálnia kell, és meg kell osztani az információt. Ezen túl célokat kell kitűzni, minden országnak fel kell állítani a célrendszerét, melyek ezek a célok, hogy mi a kockázatelemzés, amit mi végzünk, hogyan prioritizáljuk az ilyen jellegű kockázatelemzést. Hírszerzés, nagyon fontos kérdés, erre megint csak címszavakban térnék ki. Fokoznunk kell a közösségi média megfigyelését, ezt nem kell kifejtenem, ez egy ugye ez egy külön előadás lehetne. Minden országnak legyenek saját eszközei, Európának pedig legyenek európai eszközei azért, hogy a kiberterrorizmussal felvehesse a harcot a közösségi médiában, és a felső szinteken pedig ö, hozza létre az információ ö, központi tárolóhelyét, ha megvannak a prioritások, akkor tudják, hogy milyen eszközökre van szükségünk, és milyen forrásokra, és hogy jutatjuk el ezt az információt másokhoz, hogyan lehet ezt megosztani, és hogyan lehet együttműködni a többi érintettel. Beszélnünk kell a közös gyakorlatokról, a terror tevékenységgel nem vehetjük fel a harcot, hogyha nem készültünk fel 15-20 gyakorlattal, amelyek eljárásá válnak. Hogyha először találkozunk ilyennel, akkor fogalmunk sincs, hogy hogyan reagáljunk. Meg kell tanulni ezt a gyakorlatokból, meg kell tanulni a könyvekből, új oktatási rendszerekre van szükség kormányzati szinten, és külön fizetési rendszerre is szükség van, ahogy mi ezt megtettük Izraelben mi annak az embernek, aki kibertámadásokkal foglalkozik, nem azt a pénzt fizetjük, mint más munkakörökben, így szerezzük meg a legjobb embereket. És kell, mert kellenek emberek, akik a kormánynak dolgoznak, megengedhetik a balkáni országok, hogy izraeli emberek dolgoznak a csúcshelyeken, nem, ki kell képezni a saját szakembereket. Ez nagyon fontos, mert hogyha őket kikivezzük, akkor ott maradnak a saját országukban, és nem mennek el a szilíciumvölgybe, hanem a saját országukban maradnak és ott dolgoznak. A közféra, magánszféra, szintén fontos kérdés, meg kell osztani az információt a magánszférában is. Mi magunk vagyunk a magánszféra, tudjuk, hogy mi, tudnunk kell, hogy mi történik. Tőlük is meg kell kapnunk az információt, és kell tennünk valamit, és hogyha nem ruházunk be a kibertérbe, ahogy mi ezt mi megtettük Izraelben, sok millió dollárt, amelyet a mi, mi, miniszterelnök hagyott jóvá, akkor, hogyha támadás történik, és meg fog történni, akkor tízszer többe fog kerülni miközben azt meg is előzhettük volna. A képzésről nem szeretnék beszélni, eh, kiberlaborok, európai kiberlabor, vannak startupok, hozzanak létre ilyeneket. Minden startupnak kell egy teszt szakasz, kellenek neki adatok, minden cégnek kellenek eh, laborok, ahol szimulálhatnak és emulálhatnak, szimulálhatják azt, hogy mit tehetnek akkor, hogyha a támadás történik. Ez tehát nagyon fontos feladat, nagyon gyorsan rohantam rajta végig. Persze szívesen válaszolok a kérdésekre, bármilyen kérdést feltehetnek nekem, és eh, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Elnézést kérek a késésért, de nem hiszem, hogy csak nekem volt közlekedési problémám. Ugyan nem lehet mindenért Trump elnököt hibáztatni, de valószínűleg ő volt az oka. És ezzel végére értünk ennek a szakasznak, és megadom a szót a következő hozzászólónak. Voy a preguntarle en español. Bueno, en primer lugar... Espanyolul fogom föltenni a kérdésemet. Köszönöm szépen a két előadónak az elhangzottakat. Nagyon érdekes volt mindkettő. Először is Efreti úr előadását találtam lenyűgözőnek. Nagyon érdekes betekintést adott a jövőbe, hogy mennyire fontos eszköz az emberi tőke, és azt mondta, hogy fontos, hogy kreatívak legyünk, hogy ebbe befektessünk, arról beszélt, hogy egy csapat szellemmel rendelkező elitet kell, elit csapatot kell létrehozni, és hogy, hogy és ezt nem szabad hagyni, hogy elszívják ezt a képzett emberi erőt. Be, beszélt a katonai szolgálatról is, mint ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a csapat szellem létrejöjjön, amikor az ilyen fajta támadásokkal felvesszük a harcot. Azt szeretném öntől megkérdezni, tekintve azt a kontextust, amelyben az európai országok vannak, ugye nem ugyanaz a helyzet, mint Izraelben. Nálunk nincs katonai szolgálat, önöknél van. Hiszen a, és a fiatalok fiatalon mennek, 18 évesen mennek egyetemre. A kérdésem az, nem pontos adatokra vagyok kíváncsi, csak egy csak egy, az, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint ezek a fiatalok, akik, ugye, akikben megvan ez a tehetség, akik, akiket képezni szeretnének, akkor ők ö, a katonai szolgálat után vagy előtt mennek egyetemre. És amikor, amikor ezeket a tehetségeket keressék, azok a fiatalok, akik középiskolásak, és tehetségesek ebben a témában. Ezeket a, ezek a diákok hozzáférhetnek speciális katonai képzéshez, amivel hozzáférhetnek ehhez a munkához, és nem a, a sima standard katonai szolgálathoz? Tehát, hogyha valakit tehetségesnek tartanak, akkor van-e számára egy ilyen külön út, vagy, vagy erre, ennek ezeknek az embereknek tudnak-e külön katonai képzést, fókuszált, koncentrált képzést nyújtani? Ez az egyik dolog. Hills úrhoz a kérdésem. A szabályozásról beszélt, amire szükség van, és azt mondta, hogy le vagyunk maradva azon a téren, hogy felmérjük, hogy milyenek az új biztonsági viszonylatok, és együttműködjünk a szolgáltatókkal. Akkor ezt egy kicsit kifejtené bővebben? Arra lennék kíváncsi, hogy ön mit gondol arról, hogy mi, mint jogalkotók, nekünk hogy kellene szabályozni azt a világot, amely alapjaiban változott meg, hogy ne a hálózat kiszolgálja legyen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egy kérdések sorrendjében adom meg a szót a, az előadóinknak a válaszadása Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondtak, hogy a, a cyber az kultúra. Izraelben is megváltoztatta a kultúrát. Normális esetben e, Izraelben egy anyuka azt szeretné, hogy egy ügyvédhez, orvoshoz menjen a lánya, most meg egy kiberszakemberhez szeretné adni a lányát, mert ugye körülnézett és azt látta, hogy hogy 300 milliót kaszált a szomszédnak a gyereke azzal, hogy ilyen területen tevékenykedik. Itt nem csak pénzről van szó. Mindenki rájött Izraelben, hogy fontos tanulni, megtanulni, elsajátítani ezt az új területet. 2003-ban kezdődött Izrael útja ezen a területen. 2012-ben rájöttünk, hogy az oktatásnak nagyon fontos szerepe van. Olyan fontos, most már tíz éve, hogyha az ember elmegy a Negev Egyetemre, akkor, akkor lehet diplomát szerezni cyber területen, és nem csak valami al specializációk ként, interdisziplináris szakként kezelik a Tel Avivi Egyetemen. Mert hogy pontosan ez interdisziplináris, itt, ne, itt ebben, ebben az e, etikai kérdések, villamossági kérdések, pszichológia, e, számítástechnika, informatika, ez mind összegyűlik a kiber területén. Aztán kell a kutatás. E, tehát minden a felsőoktatásnál kezdődik, és több száz cikk származik izraeli szakértők tollából, mert a kormányok is, hogyha itt ugye az, mert, hogy, mert a kormány támogatta a felsőoktatást és a kutatókat, és azt mondták, akik azt mondták, hogy szeretnénk PhD-zni. Izraelben kötelező a katonai szolgálat. Mindenki, férfiak, nők három évet teljesítenek. Tegyük fel, hogy szerencsések vagyunk, és béke van, nincs szükség a katonai szolgálatra. De rájöttünk, hogy ezzel a kiberkérdéssel foglalkozni kell. És, és nemzeti oktatási programot a, az oktatási miniszter kínálta fel. Persze kell ez, matematika, fizika. Két nappal ezelőtt a Tel aviv Egyetemhez beszéltem 14 éves tehetséges fiatalok előtt, akik egyetemre fognak majd menni, a kis minigéniuszok, és egy új ö, tanszéket alapítottunk erre a területnek. Az Európai Parlamentnek az fel kell ismernie, hogy sok emberre van szükség, a legtehetségesebb emberekre van szükség, ezek, akiket képezni kell, és le kell őket informálni. Erre van szükség Európában, hogyha fel akarjuk venni a harcot a kiberterületen. Ki kell találni annak a módját, hogyan lehet ezeket az embereket megtalálni, azonosítani. Izraelben mondjuk, hogy könnyebb, mert ott van az a csomó 18 éves fiatal lók, ott vannak a katonai szolgálatban, és tudjuk, hogy kik ők de ke- meg kell találni módját annak, hogy hogyan lehet a tehetséges fiatalokat azonosítani, akik alkalmasak és szeretnének is kiberterületen dolgozni. Sokat beszélhetnék még róla, de én azt javaslom, hogy hozzanak létre egy csoportot, akik kitalálják, hogy európai szinten mit lehetne tenni. Nyilván kell hozzá pénz is, meg lehet kérni fiatalokat, hogy dolg, fiatalok a Horizon 2020 programon keretén belül dolgozzanak. Vannak nemzeti laboratóriumok? Igen, vannak, de meglepő lesz az első cég, akinek a Deutsche Telekomnak volt kiberlaborja Izraelben. Az egyetemmel dolgoztak együtt, tehát ezt önök is megtehetik. Annyi kiváló egyetemük van, annyi kiváló tehetséges emberek, norvégok, finnek, görögök itt vannak ezek az emberek, csak meg kell őket találni, és szükség is van rájuk. A következő tíz évben azt fogják tapasztalni, hogy a legjobbak elmennek. El fognak menni, és máshol fognak dolgozni, és ezt nem szeretnék, higgyék el. Köszönöm szépen, Hilze úr. Ha jól értettem a kérdést, akkor az jogalkotási változást irányult a kritikai, kritikus infrastruktúra hálózata kapcsolatban. A jogalkotásban bekövetkező változás szükséges, szükséges lesz, és bizony le kell fülelni azokat, akik a bűncselekményeket elkövetik. Azt látjuk, hogy ezt olyan könnyedén követik el az elmondott okoknál fogva, mintha gyerekjáték lenne, akkor hosszú távon az uniós, az, e, az amerikai modelltől el kell mozdulnunk, hogy ha lőnek, akkor lőjünk vissza még több fegyverrel, és a kiberterület kirakunk, kirakhatunk csomó információt és eszközt, hogy az, az még egy szakértő számára is nehézséget okoz és naponta változnak a dolgok, a fenyegetés csökkentése, aminek nem kellene ott lennie olyan dimenzióban, mint ahogy most van, ez elvisz engem a hálózat biztonságos tételéhez, illetve a kitettség kockázatok csökkentése, enyhítése. Németország volt a példa, azt hiszem, amit hoztam más európai ország mellett, ahol, ahol nem redundáns a rendszer, ami azt jelenti, hogy ha van egy áramkimaradás például, az egyik alapvonalat megtámadják, ugye ha kiütünk egy tornyot, fontos tornyot, akkor a minden ahhoz csatlakozó tornyot is kiütöttek ezzel és hogyha a mobil hálózatot gyakorlatilag meg lehet bénítani, ha a megfelelő tornyokat kiiktatjuk. Ez az első, az egyik dolog, a másik, a távközlési cégek és az ISP-k úgy általában őket is kritikus infrastruktúra részének kéne tekinteni, és ekként kell velük bánni, ugyanúgy, mint a légteret, vagy az autópályahálózatot, szemben azzal, hogy hogy egyre olcsóbbak legyenek, és semmiféle szabályozás ne vonatkozzon rájuk. Remélem, hogy ez válaszolt a kérdésre. Elnök, köszönöm szépen. Látok egy bólintást, úgyhogy akkor elfogadták a válaszomat. Köszönöm szépen. Trögyeszki kolléga. Először is Szeretnék rámutatni egy fontos komponensre. A terrorista támadások oka, okairól, ugye pénz, politika, pszichológiai okok húzódnak meg a háttérben. De engem elsősorban a megelőzés érdekelne. mindig azt kérdezem magamtól, hogy miért nem előztek meg bizonyos támadásokat? Függetlenül attól, hogy az adat elérhető volt-e vagy sem. Például a World Trade Center. Hogyha megnézzük a, a krim félsziget elleni támadást, Ukrajnát ez meglepetésként érte. Amit ön mondott, az nagyon fontos jelesül, hogy olyan helyeket építsünk ki, hozzunk létre, ahol az adatokat összegyűjtik, ezeket és arra használják fel, hogy megakadályozzák ezeket a támadásokat. A szolgálatok, és ez is fontos, nem nagyon akarják megosztani az adataikat. Tehát lehet sok pontja annak, ahol, ahonnan az adatokat összeszedjük, összegyűjtük, de ezek feldolgozása és egyeztetése az már nehezebb, és így ez elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk reagálni egy fenyegetésre, és meg tudjuk előzni. Nálunk is volt régen katonai szolgálat, hogy felkészítsük a fiatalokat hagyományos fenyegetésekre, kockázatokra. Ma általános képzésre van szükség mindenféle terrorista fenyegetés, kockázat, legyen az kiberjellegű, vagy más. Mindenféle eszközök felhasználatával. Nyilván a technika, a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és az iskolák talán nem a megfelelő helyek arra, hogy ezt a kérdést kezeljék. Hiszen ők ezen a téren nem aktívak. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy egy olyan oktatási rendszert ö, hozzunk létre a különböző szakaszokra, ahol tudunk reagálni különböző pontokon, és szakmai, hihető tudással vértezzük fel az embereket, és egyetértek, hogy a hamis hírek, ezek terjesztése egyfajta pszichológiai hadviselés. De a hamis hírek terjesztése. Ezek is kis, apró, mikro kibertámadásnak tekintetők, és ebből millió számra akad. Hogyan tudunk küzdeni mi, mint jogalkotók ez ellen? És aztán negyedik a média. Sajnos azt látjuk, hogy összeomlik a professzionális média, Ugye itt a szenzációhajhászást látunk, amiből újabb fenyegetések adódnak. Van-e bármi, amit tehetünk azért, hogy, javas, hogy erősítsük a média felelősségét e tekintetben? És végezetül. Természetesen aggódom a kinetikus támadások miatt, amelyeket kritikus infrastruktúra ellen irányítanak, irányulnak. De azt is tudjuk, hogy a, az akkumulátor ágazat is nagyon gyorsan fejlődik, és ezt a technológiát fel lehet használni arra, hogy megvédjük a hálózatokat, hogyha kimaradás lenne. Hogyan tudunk erre gombot varni? Köszönöm, mondja az elnök úr, ki szeretne válaszolni az elhangzottakra. És arra azt kérem, hogy 9 percünk van, még szeretnének mások hozzászólni, úgyhogy kérem, csak röviden. Köszönöm szépen. Uh, a hálózat kimaradások, ugye itt az akkumulátorok kérdése nagyon fontos lesz. Ezek persze sokba kerülnek, és ha csak a jogalkotás nem hoz olyan törvényeket, ahol a, főleg a mobil szolgáltatók a akkumulátorokkal szerelik fel a tornyaikat, akkor nem fogják megtenni, mert ez csak a pénzt viszi. És ez a sok aspektus egyik, amit meg kell vizsgálni, hogy hogyan fogjuk elérni, hogy betartsák a szabályokat, és hogyan fogjuk végrehajtani, hogyan lehet a jogalkotás, hogyan nézzen ki a jövőben. Elképzelhető, hogy erre egy workshopot is lehetne létrehozni, hogy kinek mi lenne ebben a feladata. Egy alappélda még ma is kritikus infrastruktúrát működtetnek primer logikai kontrollerekkel, SMS-ben ami azt jelenti, hogy elmeltek egy, elmegyek egy erőműhöz, megszerzem a számot, a telefonszámot, ami ezt működteti. Ugye, hogyha adott telefonszámról kell az SMS-nek érkezni az, hogy a gép tudja, ezt meg lehet csinálni. És át lehet venni egy egész erőművet. Tehát viszonylag kis pénzzel és erős forrásokkal is hatalmas pusztítást lehet végezni. És ennek el ke, ezeknek el kell tűnni, ennek meg kell szűnni, gyorsan még hozzá. És nyilván itt van szerepe a jogalkotásnak, hatalmas munka áll előttünk, és önök előtt is. Valószínűleg egyszerűen csak le kell ülni, összedugni a fejünket, és valahogy ki, ki okoskodni, hogy hogyan lehet ezt leghatékonyabban és ügyesebben megoldani. Én is gyorsan válaszolok címszavakban, hiszen nem akarom húzni az időt. Mi a kormány szerepe minden országban? És mi a szerepe az Európai Parlamentnek? Már most a kibertről beszélünk, kibertéről. Ezt kell meghatározni, az, hogy tovább megyünk. A másik a tudatosság. És az emberek Európában nem is tudják, nem is tudják, hogy ez a dolog létezik, és egy ilyen felvilágosítási tudatossági program nélkül nem megyünk semmire. Új technológiákra is szükség van, mindenkinek van új ötlete, de új technológiákra van szükség, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, itt hatalmas adatmennyiségekről beszélünk, ezeket is kezelni kell. Köszönöm szépen, tömör és rövid volt, Anna Gomes következik. A kérdésem, ön szerint melyek a legnagyobb kockázatok a kiber támadások területén, amikor kritikus inf- infrastruktúrára beszélünk, civil, rend, civil közlekedési rendszerek e-, esetén, ön szerint mi a valószínűsége, a valószínűsége hogy ezzel kapcsolatban szőnek terveket bizonyos terrorista csoportok, eh, hogy hatalmas eh, eh, pusztító csapást mérjenek ezekre. A kriptodevizák hogyan jelennek meg a kibertámadásokban, illetve a kormányok elleni támadásban? Efráti úr válaszol. A válaszom az, hogy az élet. E, ilyen az élet. Ez hatalmas változás, senki sem fájlokkal dolgozik, hanem az életünkkel beszélünk, hogy mi, milyen a hatása a kibertámadásnak a, a közlekedésre, orvosi eszközökre. Sok embernek vannak inzulinpumpája, pacemakerre, ők is célpontok lehetnek, tehát ez hatalmas változás. Ez az élet. Tehát az életünket fenyegeti. Tehát itt, itt, itt nem csak valamiféle újságban olvasott sztoriról van szó. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz meg kell nézni, hogy mik a, mik a prioritások. Tessék, és most átadom a szót. A kriptodevizával kapcsolatban ugye láttunk sok a blockchainben változást és fejlődést. Azt gondolom, hogy a blockchainből nagyon sok jó dolog származott, a, még az Európai Parlament számára is, és az európai országok számára is. Tehát nem hiszem, hogy ezt úgy be kéne feketétíteni, és valamiféle ördögi dologként kellene kezelni. Én a légtér miatt jobban aggódnék. Egy DEFCON konferencia volt pár évvel ezelőtt Las Vegasban, ahol bemutattak egy új standardot, hogy lehet olyan, hogy el lehet tüntetni és újra megjeleníteni gépeket, repülőgépeket, és Európában arra gond, azon gondolkodnak, hogy a, radart, a radarokat megszüntessék, de egy olyan technikai rendszerről van szó, ami a kódolatlanul kommunikál a, a, a, toro, a géppel, és, és, és a radarról tetszőlegesen el lehet tüntetni, pont azért, mert nem kódolt maga a kommunikáció. Monika Holmájer következik. Köszönöm szépen. Beszélt a standardokról korábban. Itt hallhatnánk többet? Milyen területen számít arra, most nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyenek, mert ugye erre most nincs idő, de hogy milyen területen, ugye említette a reptereket, aztán a metrókat, közlekedési hálózatokat, kórházakat, tehát, tehát hogy ez a kritikus infrastruktúrát, ezt még egyszer meg kell gondolni, hogy ez micsoda, mert itt eddig elég szűken kezeltük a kritikus infrastruktúra fogalmát. A második kérdés, az megijesztett, amikor azt mondta, hogy ezek az update-ek, frissítések a, a reptereken kellő időben nem történtek meg, például a reptereken, és éppen ezért rendelkezni kell arról, hogy frissítés kötelező legyen bizonyos, idő, vagy mit ajánlana. Ugye a légiforgalom tekintetében, ugye ez egy érzékeny kérdés, és az ember óvatosan akar eljárni. Yes. Oh, please. Okay. Um, ich glaube, dass wir uh, dass wir da sehr, sehr wohl Updates brauchen. Update-ekre van szükség valóban. Németországban a Kritis rendszer került nem olyan régen a piacra. Ez egy nagyon jó megközelítés volt, de a probléma az, hogy egy-két terület jelentkezett, hogy ö, nincs pénzünk, nem tudjuk ezt alkalmazni, ezt a rendszert. Önkormányzatok voltak, akik nagyon sok kritikai jelentőségű infrastruktúráért felelnek, ezt üzemeltetik, vízellátórendszer, néha az áramellátórendszer. Vagy például Németországban egy trafó égett le néhány évvel ezelőtt. A Telekom egy kapcsoló rendszere volt ebben a trafóban, és az egész Égerlandban utána nem volt tele, telekommunikáció de nem fértek hozzá, a 112-es számot se tudták hívni, senkit se lehetett felhívni. Az internet elszállt, Ugye az internetet ma a legtöbben mobil vég felhasználó berendezéssel használják, az sem volt elérhető. Megszűnt a telekommunikáció, az emberek nem fértek hozzá az információkhoz, ez pedig a közrendet is veszélyezteti. Ludwigshafenben a BSF-nél Twitteren kellett kommunikálnia a városi önkormányzatnak, és nem tudták megért, megérteni azt, hogy Content Distribution Networkre van szükségük, amelyek állandóvá teszik a hozzáférést, és el tudják a botokat hárítani és meghatározza, hogy egy krízis helyzetben most egy támadás áldozatává vált, vagy pedig, és hogy kit, kinek engedjen hozzáférést, és kinek nem. Tehát magas szinten kell ezt megközelíteni, ezt a problémát, normákat, eljárásokat kell lefektetni. Nem csak a német szövetségi szinten, hanem európai szinten kell ennek megtörténnie annak érdekében, hogy ez a csere megtörténjen, amiről Rami beszélt nem régiben. Egy valamit ajánlanék. Ne várjanak addig, amíg a új, új standardokat, normákat elfogadják. A NISZ, az FTA, e, az FEE e standardok léteznek. Tehát kezdjenek el valamit. Majd lehet, hogy jövőben updatolni akarják ezeket, mint Izraelben mi tesszük, de valami alapjuk legyen, valami első lépést tegyenek meg. Anna Gomesnek van egy kiegészítő kérdése, tessék, Ilse úrat kérdezem az atomerőművekről. Mi szerint, hogy SMS-sel irányítják ezeket, és eh, nagyon kifel, kitettek, veszélyeztetettek ezáltal. Ez volna az, volna az oka annak, hogy a kormányaink miért nem voltak hajlandók az atomerőművek biztonságáról a mi szakbizottságunknak információt adni. Azért, mert ezek borzasztóan kitettek, vulnerábilisak, veszélyeztetettek? És azért, mert nem kellőképpen felkészültek egy ilyesfajta cibertámadás elhárítására? Nem tudom, hogy Ilze óre az, aki meg tudja magyarázni, hogy a kormányok miért nem jönnek el ide. Általános kitettség a probléma. Direkt nem beszéltem az atomerőművekről, ez csak spekuláció volna a részemről. A fő kérdés nem az, hogy ez egy atomerőmű vagy nem, mert ez a legrosszabb szenárió volna, de egy nagyobb szénerőmű valahol. Vagy a megújuló energiaforrások ezek mind be vannak, hálózatosítva vannak, hálózatban működnek, és egy-két cég ellenőrzi a piacot. Tehát, hogyha az ő szoftverjüket megtámadják, akkor egyszerre csak a teljes napenergia vagy szélenergia, amit termelnek, nem kerül becsatlakozásra, azért mert mondjuk lezárják a nap a fotovoltaika elemeket. Számos motivum lehetne minden mögött egyszerű zsarolás, vagy valaki mondjuk a közel-keleten azt gondolja, hogy hallatni akarja hangját, bármilyen okból megtörténhet egy ilyen támadás. Ezért mondtam korábban, hogy nagyon magas szinten kell egy task force-ot létrehozni, felderítve, hogy milyen kitettség van, ezeket osztályozni kell, és ebből erendően megfelelő kötelező jogszabályokat kell elfogadni. És ennek a jogszabálynak, ez kellemetlen, amit mondok, sokat kibírálnak, a része az volna, hogy az olyan cégek, mint a Microsoft, vagy az Apple, vagy a Google, felelősség kell őket tenni a hibás szoftverért. Kellemetlen ez, de azt hiszem, hogy megengedhetik ők maguknak, elég gazdagok. Bill Gates, Bill Gates a világ egyik leggazdagabb emberem. A pénz megvan, hogy felelőssé tegyük őket. Nincs oka annak, hogy hibás, támadható szoftverekkel árasszák el a piacot. Nagyon sok kockázatot ki lehet venni a rendszerből, hogyha kiinduló okokat kiküszöböljük. Márpedig ehhez az kell, hogy a szoftverek ne legyenek támadhatók, ne legyenek bennük kiskapuk. Köszönöm szépen a válaszokat. Egy gyors kérdésem nekem is van, bár kezdünk kicsúszni az időből. Azt mondta, hogy a kvantum lesz a hívószó a következő időszakban. A kvantum computing a ciberbiztonság területén nagy lehetőséget kínál, de a nagy lehetőségek mindig nagy kockázatokat is jelentenek. Mit tettek az önök országában, országaiban annak érdekében, hogy felkészüljünk el, és mit tegyünk mi itt az Európai Unióban, hogy felkészüljünk a quantum computing új korszakára? A quantum computingról, mint az elkövetkező évek legfontosabb technológiájáról beszélünk. Netanyahu miniszterelnök két nagyon fontos embert, Ben Izrael professzort és a Natanya professzort bízta meg, hogy vizsgálják meg ezt a kérdést, és készítsenek ajánlást arra, hogy mit, hogyan készüljünk fel a quantum computing korszakára. Fennáll a veszély, hogy ismételgettem magamat. Érdemes volna a már meglévő kockázatokat csökkenteni hogyha ezt tesszük, akkor nem kell olyan sok energiát és pénzes, pénzt fordítani egy olyan kockázat kezelésére, fordítani, amely kockázat még nem, állt, nem jött létre. Ez... A számítógépeket még erősebbé, még hatalmasabbá lehet tenni, de a kockázatokat ki, kell küszöbölni. Vannak hibák, amelyek kiküszöbölhetőek, és azt gondolom, hogy törvényi úton kell fellépni, olyan jogszabályokat kell létrehozni, amely a nagy szoftver és operációs rendszer gyártókat eh, kötelezi arra, hogy eh, kiküszöböljék a hibákat, illetve anyagi felelősséget ró rájuk. Az, ité, az ismétlés a tudás atya, úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtam. Láthatják, hogy milyen érdeklődés övezte az önök előadásait. Köszönjük szépen, és most pedig kérem a következő pódium beszélgetés résztvevőit, hogy jöjjenek ide fel. Okay, so we... Folytatjuk. Három felszólaló beszél a közterek és a, a tömegközlekedés biztonságáról. Mindenki egy kérdésre fog koncentrálni. Andrea Schönchen a köz, közösségi közlekedés terrorizmus elleni védelméről fog beszélni. Már is megadom Sönchen asszonynak a szót, aki a Közösségi Közlekedés Nemzetközi Szövetségének biztonsági szakértője. A második előadó Franco Fiumara, aki a magas sebességű vasúthálózatok védelméről beszél. Fiumara úr az olasz államvasutak um, igazgatója, és um, az utolsó előadónk pedig Katerine Pianam, aki a magán ágazat szerepéről fog beszélni, az infrastruktúra terrorizmus előre védelméről, ő pedig a European Security Services um, eh, igazgatója, valamint az Aviation Security Services Association International vezetője. Mindenki 10-12 percet kapna, köszönjük már előre, hogy itt vannak, és utána elkezdjük a kérdés-felelek szekciót. Söntjen asszony, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a biztonságról beszámolhatok. Az International Association of Public Transportot képviselem, voltak éppen a városi közösségi közlekedés, városi és elővárosi közösségi közlekedés szereplőit, a kutatókat, az üzemeltetőket és az önkormányzatokat kapcsoljuk össze, 95 országot képviselünk a világban. A közösségi közlekedési rendszerek komoly célt jelentenek a terroristák számára Többször láttuk már a múltban is, a legutóbbi múltban is az ilyen támadásokat. Miért van mindez így? Ne felejtsük el, hogy a közösségi a közlekedés közösségi infrastruktúrát jelent. Gyakran kritikus jelentőségi infrastruktúrának tekintenek bennünket, igen, de csak helyi szinten nem vagyunk annyira védve, mint egy repülőtér, és ezért vagyunk ilyen vonzó célpont, hiszen nagyon sokan utaznak a közösségi közlekedésen, főleg a csúcsforgalom idején. Hogyha valaki már utazott a londoni tube vagy a párizsi metrón, akkor tudja, hogy milyen tömegekkel kell számolni. Rengeteg ember van egyetlen helyen, könnyű bejutni, kijutni, általában az európai rendszerek eleve régen épültek, elég anonim ez a terület, könnyű be lehet jutni, könnyen ki lehet jutni, és nagyon nehéz nyomon követni a mozgást. Tehát amikor kitettségén gondolkozunk az ilyen közösségi közlekedési rendszereknek, akkor arra gondolunk, hogy vagy támadás céljáként lehet használni ezeket, fegyverként lehet használni a közös, közösségi közlekedési eszközöket, vagy az is előfordulhat, hogy a valaki dönt, valaki egy hatósági döntés alapján um, maga a közösségi közlekedés áldozattá válik, tehát uh, kvázi kapcsolt áldozattá válik. Hogyha egy metrórendszert uh, zárunk be, mint itt Brüsszelben történtek, akkor sok százezer ember uh, nem jut haza, vagy hát sokkal nehezebben jut haza. Még aggasztóbb, hogy um, gyakran a krízisre adandó válasz lehetőségeként um, kell gondolni a közösségi közlekedésre, hiszen hogyha mondjuk mindenki autóba ül, hatalmas dugó lesz, és az autók nem csak egymás útját zárják el, hanem a mentők, rendőrök útját is elzárják. A közösségi közlekedési rendszer tehát abszolút fontos a krízis megoldásában is. Az elmúlt eseményekből milyen következtetéseket lehet levontani, levonni, illetve milyen eszmecsere zajlik európai vagy tagállami szinten? A közösségi közlekedés fentemlített eszenciális célját gyakran nem értik, és a biztonsági eh, szempontok, főleg a terrorizmus elleni fellépés inkább ügyre koncentrál. Hiányzik a párbeszéd folyamatossága. És a jelenlegi, az új modus operandi a biztonsági rendszerrel való összeegyeztetés egy kérdés. Nagyon nehéz egy üzemeltető számára, hogyha mindig új berendezésekre, eszközökre kell koncentrálni, akkor nem tudja a már meglévőt fenntartani, és így nagyon sok beruházást veszít el. Ez egy olyan kihívás, amelyen dolgoznunk kell. Milyen tanulságokat lehet levonni, milyen tanulságokat vontunk mi le az legutolsó támadásokból a közösségi, ágaz, közösségi közlekedés ágazatban? Egyrészt arra van szükség, hogy az ipar, az üzemeltetők és a hatóságok terveiket közelítsék, egyeztessék, vonatkozik ez a közösségi közlekedési vállalatokra és a rendészeti szervekre. Gyakran a vész vagy mentési terveiket nem egyeztetik, nem tudják, hogy milyen következtetéssel jár az egyik döntés. Könnyű lezárni a metróhálózatot, de hogy milyen következményekkel jár, ez nem olyan egyszerű, ez nem olyan, hogy csak kikapcsoljuk vagy bekapcsoljuk, ez egy nagyon bonyolult folyamat. Ezt a tervet el kell készíteni, mielőtt ezt a döntést meghoznánk, hogy lezárjuk a rendszert, és meg kell vizsgálni, hogy tényleg az egész rendszert le kell zárni, vagy vannak-e alternatívák. Azt is látjuk, hogy az információ és hírszerzési információ cserére nagyon nagy szükség van. Ma délelőtt erről már szó volt. Az közösségi közlekedési hálózatok üzemeltetőinek tisztában kell lenniük azon potenciális kockázatokkal, amelyek a világban megjelennek, illetve az olyan esetekkel, támadásokkal esetleg, amelyek máshol történtek. Hogyha a hár struktúrát megnézzük, általában a városok a, a legnagyobb um, munkáltatók. De hogyha a kockázat eh, létrejöttéről nem rendelkezünk információval, nem látjuk át a helyzetet, akkor nagyon nehéz lesz biztosítani, hogy jól működjön a közösségi közlekedés, és a munkatársak motiváltak legyenek arra, hogy egy vészhelyzetben is a legjobbat adják. Az ilyesfajta információ csere elengedhetetlen. Gyakran ezek a cégek rendelkeznek ugyan információval, meg akarják ezt osztani, de nem tudják, hogy kivel és milyen formában, milyen fórumon osszák meg. Ezen is gondolkodni kell. A követ, következő pont, hogy milyen tanulságokat tanultunk e fejezetben, hogy a biznisz folyamatosságra kell koncentrálni. Nem az esetre, az egy konkrét esetre kell koncentrálni. Ha van egy eset, ezt kezelni kell, de utána vissza kell térni a normál üzemeltetésre, ismét üzemeltetni kell a rendszert, és itt támogatásra van szükségük a cégeknek, nem az ő kezükben van. Hogyha a biztonsági hatóságnak adják át a rendszer üzemeltetését, akkor bizony nehéz helyzetbe kerülnek, mert várniuk kell, hogy rábólincsanak, hogy megint üzemelhet a rendszer. Milyen kilábalási lehetőséget látunk, és hol szer, milyen irányba szeretnénk, hogy a biztonságról szóló gondolkodás tovább haladjon a területen folyamatos tervezésre és intézkedésekre van szükség, az incident fókuszt, a konkrét esetre való fókuszálást magunk mögött kell hagyni, koncepciókat, átfogó tervet kell kidolgozni. Az eszközök rendelkezésre állnak, a berendezéseink és a munkatársaink a nagy lehetőséget kínálnak, de minden egyes konkrét esetben új megközelítésre van szükség, de nem arra van szükség, hogy a régi megközelítés útba dobjuk és teljesen újat találjunk ki. Realista koncepcióra van szükségünk, hogy egy újabb szempontot mondjak, hiszen könnyű azt mondani, hogy ezt és ezt a beruházást végre kell hajtani, ezeket az intéseket végre kell hajtani, de azt is meg kell kérdeznünk, hogy mire jó mindez, és mennyire valóságos. A biztonsági vitákban a first responderek fogalma nagyon fontos, kik vannak először a helyszínen. Általában nem a rendészeti szervek, nem a mentők, a first responderek, hanem a metrósofőr, az utas, a buszsofőr, aki ott van a konkrét helyszínen. Egy szóval bármilyen rendszer is működjön, először is az ő munkájukat kell segíteni, és persze kérhetek mindenfajta bombakereső berendezést minden állomáson, de hát mit lehet egy ilyen technológiával tenni, hogyha senki nem tudja olvasni mondjuk a szoftvert, vagy üzemeltetni. Legyünk tehát realisták. Vegyük figyelembe, hogy milyen kapacitással rendelkeznek a munkatársak, és nézzük meg, hogy mi történhet egy szélsőséges esetben, és ki van ott legelőször. Őket kell helyzetbe hozni. Végezetül pedig minden válasznak arányosnak kell lenni. El akarnánk kerülni, hogy a közösségi rendszerekről úgy kezdjünk beszélni, mintha ezek egy koherens rendszer volnának. Nem, távol legyen, egyáltalán sem. És teljesen mindegy, hogy a londoni metrórendszerről beszélünk, ahol a British Transport Police uh, megerősített lehetőségekkel rendelkezik, vagy pedig egy regionális busz üzemeltetőről beszélünk-e. Tehát az, közel az iránymutatások és a jó tapasztalatok cseréje nagyon hasznos. Az intézkedések minden egyes üzemeltetőnél más-más formát öltenek, nem szabad de nem ezeket. És ne felejtsük el, hogy nyílt rendszerekről beszélünk, nem ilyen légi kikötőszerű állomásokról beszélünk, teljesen más üzleti környezetről beszélünk, mondok két számot. Megvizsgáltam, éppen tegnap megnéztem, a 2017-es év a London Heathrow számára egy nagyon sikeres év volt, 78 millió ember e, utazott a repülőtéről. 30%-uk transferutas volt, nem, ezek nekik nem kellett átmenni a biztonsági ellenőrzésem. Másrészt Hogyha londoni köze, közösségi közlekedésről beszélek, a Waterloo a legnagyobb um, metroállomás, minden évben 100 millió utas megy rajta keresztül. És a londoni metrónak 270 állomása van. Nem csak gondoljanak ezekre a számokra. Hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet a közösségi közlekedési rendszert megvédeni a másfajta köz, ö, ö, utazási rendszerek kell összevetve, mint mondjuk a repülőterek. Nagyon fontos, hogy az intézkedések arányosak legyenek, és a különböző intézkedések egyensúlyban legyenek, hiszen ha csak az egyik oldalra fókuszálunk, akkor egy nyitott kaput nyitunk meg a másik oldalon. Ez volna a következtetésem, és persze szívesen válaszolom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt. Most Fiomára úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Röviden elmondom, hogy a mi szervezetünk 32 szervezet 24 országból egyesít, ezek biztonsági, vasútbiztonsági szervezetek. És ők nem csak biztonsági szakértők, akik a saját országokban dolgoznak, a vasúti vasúttársaságoknál hanem gyakran kutatók a gyors információcsere gyakorlatát, a legjobb gyakorlatok cseréjének gyakorlatát vizsgálják, kutatják, illetve keresik azokat a eljárásokat, amelyeket alkalmazni lehet. Vannak különböző munkacsoportjaink, van egy terrorizmus elleni munkacsoport, de van graffiti, vagy pedig mindenfajta tolvajlás, olyan munkacsoport, ami a, a jelzőtáblák, vagy a fém részek lopásával foglalkozik. Egy szóval ez a nemzetközi szervezet a Kolper nagyon sok ágazatban dolgozik, és ezt a következő szlájdon látni is fogják. Mármint, hogyha sikerül kicserélnem a szlájdot a következőre. Ok. Questi sono i numeri. Ezek itt az európai vasútközlekedési számok. 9,7 milliárd utas, 17,4%-a a szárazföldi áruforgalomnak vasúton kerül szállításra, 1,3 millió ember dolgozik közvetlenül ezen a területen, 68 milliárd 55 ezer állomás van, és több mint 200 ezer kilométer vasúthálózat működik. Ez egy nyitott hálózat, ahogy az előttem szóló kollega is mondtam, funkciójában teljesen nyitott, hozzáférhető mindenki számára, azok számára is, akik kárt akarnak okozni a rendszerben. Minden nap különböző ezekkel a feltételekkel szembe kell nézni, és ezeket kezelni is kell. Egyrészt nyitva kell tartani a rendszert, a lehető barátságosabban kell működtetni, és a legmagasabb szintű biztonságot kell biztosítani mindenki számára. Ez pedig rengeteg pénzbe kerül az üzemeltetők számára, e feltételek teljesítése. Vegyük csak a CCTV-t, az árt körű ipari tévéhálózatot. Itt nem csak a kamerákat fel kell felszerelni, hanem ö, meg kell őrizni a felvételeket. De ez nem egy olyan terület, mint egy repülőtér, amely egy nagyon ellenőrzött terület, hanem egy nyitott hálózat, ahol nagyon gyorsan kell választ adni mindenfajta kihívásra, közvetlen választ kell adni. Akár ha terrorista támadás történik, vagy pedig akár valami természeti katasztrófa történik, eh, amelyért a környezet is nem az ember felel. A rendszer, mondtam, nyitott rendszer, és nagyon sok technológiai munka zajlik, de a nyitottság maga ö, eh, teszi roppant támadhatóvá ezt a rendszert. A vasútrendszert ben különbséget kell tenni az a regionális vasút kapcsolat és a magas sebességi vasút, vasúthálózat között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a két hálózat folyamatosan kapcsolatban áll egymással, kvázi párbeszédben áll egymással. Nem lehet őket teljesen külön tekinteni, tehát az egyiket fenyegető támadás a másikra is kiterjedhet. 2004-ben például a regionális vonatok az atócsai állomáson ö, regionális vasúti kocsikba csempésztek ö, robbanóanyagot, és felrobbantak a gyors, magasforgalmú vasúti kocsik is. Mit lehet tenni? Valóban az információkat kell kicserélni, és ö, ellenőrizni kell az utas forgalmat, és akkor, amikor egy állomást újra kialakítunk, átalakítunk, modernizálunk, épp úgy, mint egy alagút vagy egy híd átalakításánál a legújabb biztonsági szempontoknak kell megfelelni. Nagyon sok technológiai eszközt lehet alkalmazni a terek, a közterek vizsgálatára, és persze vannak olyan szoftverek, amelyek a képeket, a CCTV-n keresztül bejövő képeket automatikusan ellenőrzik, és a személyzet, aki ezekkel foglalkozik, nem csak a biztonsági személyzet, hanem valóban a frontline dolgozó, akár a vasutas, a buszsofőr, de hát itt a vasútról beszélünk, a vasutas, aki dolgozik a vonaton, őket is megfelelően fel kell készíteni. Arra is szükség van, hogy biztosítsuk az utasforgalom hibátlan voltát, elkerüljük az akadályokat, elkerüljük, hogy a tömegek létrejöjjenek egy-egy helyen, hiszen itt, hogyha nagyon sok személy van egy pillanatban egy helyen, nagyon sok veszélyt jelenthet. Ez például az automatikus kapuknál Itt egy robbanószerrel megtöltött csomag katasztrófát válthat ki. és kis ráfordítással hatalmas károkat lehet okozni. Ahogyan a kollégám is mondtam, a hálózat üzemeltetőnek ki kell dolgoznia azokat a rendszereket és protokollokat, hogy mit tegyenek az érintettek, hogyha valamilyen támadás történik. És hogyha egy rendszert megtámadtak, akkor a lehető leggyorsabban vissza kell állni a normál ügymenetre azért, hogy a támadás minél kisebb hatással legyen a közösségre. A hatóságokkal való kapcsolat sem egyszerű, azért ezt el kell mondanom. Ugyanakkor arra van szükség, hogy a magánvállalatok és az állam hatóságai a lehető legjobban működjenek, a kritikus jelentőségi infrastruktúrák, többek között a vasút vagy a metró rendszerének védelmében, de egyébként ide tartoznak mondjuk a, a buszhálózatok is. Figyelembe kell persze venni, hogy az egyes cégeknek milyen biztonsági rendszerük van. Gyakran ezek a biztonsági hálózatok nagy hiányosságokat mutatnak fel, de hát ezek ugye magángazdasági szervezetek, nehéz számukra elérni, hogy hogyan szervezzék meg a belső biztonsági hálózatokat, mennyi pénzt fordítsanak a belső biztonságra, de hogyha több pénzt fordítanának, ez biztos, hogy segítene a helyzetem. A ciberbiztonság, hogy erről is beszéljünk, nagyon fontos szerepet játszik, hiszen az infrastruktúra mindenre kiterjedő biztonságához egyre inkább hozzátartozik a ciberbiztonság is. Nem csak arról van szó, hogy a váltókat vagy a vasúthálózatot védjük, nem a ciberbiztonsággal a rendszerhez való hozzáférést is védjük, és megakadályozzuk, hogy a rendszer működtetését zavarják meg. Egy cibertámadás sok minden nap megéljük ezeket a különböző vasúthálózatoknál, ezeket sikerül kiszűrni, de persze cibertámadással a rendszer biztonságáról információt is akarnak gyűjteni a támadók. A ciber támadás mindig egy kis um, hibát okoz, amelynek aztán a fizikai infrastruktúrára, a vasút működésére közvetlen kihatása lehet. Fontos a munkatársak képzése, fontos hogy a kríziseket kellőképpen tudjuk kezelni és menedzselni, profi módon tudjunk fellépni, hogy megfelelően kiképzett emberek álljanak rendelkezésre a krízis kezelésére. Akár a gyors válaszadás területén, akár pedig a rendszer szintű védelem területén. A vasúti infrastruktúrához hasonlóan a légi közlekedés biztonsága vagy a légi kikötők biztonságának biztosítása nem hasonlíthat össze. Sokkal más léptékben működik a két rendszer. A repülőterek a városokon kívül vannak, teljesen le vannak zárva. A vasútállomások a városban vannak. 292 állomása van csak a római vasúthálózatnak, a kollégám az előbb mondta, hogy mennyivel több utas közlekedik a közösségi közlekedésen, vagy a vasúton, mint a repülőgépeken. Nem lehet lezárni ezeket a rendszereket, nem lehet mindent ellenőrizni. Mindezt elmondva, mégiscsak az a kérdés, hogy milyen megoldást lehet találni. Hogyan lehet minden területre biztonságot teremteni? Hát ez nagyon nehéz. El kell fogadni a kockázatokat, léteznek kockázatok, ezekre kell felkészülni, és a kockázatokat kell, a jelentőségüket kell csökkenteni, ez lehet a megoldás. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egyetemen látszik, hogy mennyire sérülékeny üzem. A vasút pont elég kövekkel meghaigálni a repülőtérre tartó vonatot múlt héten kétszer le kellett állítani, mert 13 éves gyerekek kővel do- dobálták meg, és az egész belga vasúthálózat leállt emiatt. Nem szabad tehát ezt elfelejteni. Katrin Piánnak szeretném megadni a szót most. Köszönöm, és Köszönöm a lehetőséget is, hogy a szakbizottság előtt beszélhetek. Gratulálni szeretnék a szakbizottságnak és Olmayer, Olmayer képviselőnek a tervezetét. Ahogy említették, mi magánvállalatokat képviselünk, illetve a COESZ tartja még, tagja még a Repülésbiztonsági Szolgálatok Szövetsége. Mindkettőt azért hozták létre, hogy biztonságot szolgálják az EU intézményekben, része, részt vesznek ők a, a DG Move és a DG Home a szakértői bizottságainkban, részt veszünk az Európai Szociális Párbeszédben, illetve a Fekete Munka elleni platformban. Másfél millió biztonsági őr van az Európai Unióban, amely hasonló a rendőrök számához. Ők rengeteg magán és közteret, infrastruktúrát védenek, közlekedés és energiainfrastruktúrát. Nagyon szabályozott iparágról van szó, részletes nemzeti szabályozak veszik őket körbe, illetve a cégek is létrehozzák ezeket. Az őrök nagyon sok feladata van, és ahogy próbáltam elképzelni statikus, mobil ellenőrzést, repülőterekre, pénzállítmányok, infrastruktúrák, illetve shopping centerek, szabadidőközpontok és közlekedési központok védelmét játják el. Őket kiválasztják, ellenőrzik, és a tagállami szabályok szerint kiképzik őket. A jogszabály minden országban eltérő közös minőségi elveket tartunk szem előtt, amelyek meghatározzák azokat a területeket, amelyben a magánbiztonsági szolgálatok működhetnek, és hogy ezt az állam hogyan felügyeli, hogyan szervezi, és hogyan gyakorolja. A magánbiztonsági cégek szerepe, ahogy mi látjuk, egy folyamat része, amelyek kiegészítik a közhatóságok e, feladatét. A magánbiztonsági szolgálatok felismerik, meg, megvédik és megelőzik a támadásokat. Négy kihívást szeretnék felsorolni ma ebben a bizottságban, amelyek egyrészt a, a kritikus infrastruktúra és a közterek védelméhez, de a biztonsági szolgálatok feladataihoz kapcsolódik. Az első a köz- a PPP szerkezetek, amelyeket szerintünk fejleszteni kéne, a felelősségi kérdések, minőség, illetve a költség megtakarítás egymásba szemmel szembeállítása, ahogy a korábbi szólók mondták, hogyan lehet ezzel megelőzni az eseményeket. Azért használom ezt a képet, a brüsszeli tragikus eseményekről más, két, évvel ezel, két évvel ezelőtt, mert szeretném felismerni a magánbiztonsági őrök feladatát, illetve kimerítetlen eh, lehetőségeiket. Itt azt, lát, azt látjuk, hogy néhány biztonsági őr segít az áldozatoknak a Márbeck eh, metroállomáson. A magánbiztonsági szolgálatok fontos szerepet játszanak a biztonság fokozásában, a reptereken és más helyszíneken ők vannak az elsősorban, amikor válaszolni kell, ahogy Andrea is említette, ők reagálnak azonnal, nem feltétlenül a rendészeti szolgálatok, mindig azok, akik legközelebb vannak, és hallottuk, hogy ugyanak, ugyanúgy érinti őket a támadás, mint minden más állampolgárt. Ez történt március 22-én is akárhogy is helyezzék őket ki stratégiai helyszínekre, leptérre, említettem, magáncégeknél, akik nagyon stratégiai jelentőségűek és célponttá válhatnák nagykövetségek elé, ezért az bennük rejlő potenciát jobban ki lehetne használni, ha megfelelő képzést kapnának, ha beszámolnának a tevékenységeikről, a szokatlan magatartásokról az általuk védett helyszínen, az ellenséges, illetve megkísérett támadásokról, és ezeket hozzáadhatnánk már a meg, meglévő for, információkhoz, az nagy, nagy mértékben megnövelni a megelőzési lehetőségeket. És bár képesek felismerni a rendkívüli a nem szabályszerű magatartást, nem tudják, hogy ezt kinek kell jelenteni. Röviden, nincs formalizált módja annak, hogy a magánbiztonsági szolgálatok hogyan jelenthetnének a rendészetnek, ezért szükség van útmutatóra a, abban, hogy a PPP szolgáltatók hogyan tudják a biztonságot elősegíteni, és hogy az önök jelentése is nagyon pontosan kiemeli, és nagyon köszönöm, hogy megírták. Nagy szükség van a fokozott együttműködésre a magánszektor és a köz, közféra között a, a privát infrastruktúra védelmében. Például a magánbiztonsági szolgálatok, magánbiztonsági cégeket be kell vonni a repterek biztonsági tervezésébe azért, hogy a biztonsági láncolat egyértelműbb legyen. Szükség van egy keretre a felelősségi kérdésekben és a megfelelő információk kicserésére, kicserésére a rendészeti szervek és a magánbiztonsági cégek között. Van még egy fontos elem számunkra, nincsen európai felelősségvállalási rezsim a terrorista támadások esetén, más szóval, amíg a magánbiztonsági cégek védik az általuk védendő ter- területeket, nem tudják megelőzni a terrorista támadásokat, amelyek nem feltétlenül a magánbiztonsági cégek ellen, hanem a társadalom és a kormány ellen irányulnak. Más tagállamokban nincsen korlát a, harma, a felelősségbiztosításra. Cégek tönkre mehetnek a tárgyalista támadás következtében. Mi az eredmény ennek? Mi a, a profi magánbiztonsági cégek nem vesznek részt a tenderekben, hogyha nem korlátozzák az ő felelősségüket, ezért sokkal kevésbé aktív és jó cégek vernek ebben részt, és kevésbé tudják megvédeni a közbiztonságot. Hogyha meg akarjuk védeni a legfontosabb értékeinket, az embereket, az eszközeinket, akkor vajon a legolcsóbb megoldást keressük? Vagy szívesebben a, keresünk az értéket? Kiozanító tény, hogy a közbeszerzési tárgyalásokon a legolcsóbb megoldást keresik, annak védelmére, ami legfontosabb az országnak, a kritikus infrastruktúrára. Rendszeresen olvasunk jelentéseket arról, hogy a legolcsóbbat választják ki a reptereken is, és még olyan esetekben is, ahol a, az említett ár a minimálbért sem fedezi. Eh, bátorítjuk tehát, eh, bátorítják tehát eh, a rossz minőségű munkát és a fekete munkavégzést. A profesz, profi szolgáltatók persze nem is vesznek részt ezen a piacon, nem adnak árajánlatot, és és azok, akik a árajánlatot tesznek, azok pedig nem felelnek meg a kötelezettségeknek. A kivetítőn látunk egy útmutatót, amelyet a szakszervezeti partnerünkkel készítettünk, az EU, EU finanszírozással, amelyel objektív kritériumokat sorolunk fel a magánbiztonsági szolgáltatók felhasználóinak, hogy összehasonlíthassák az ő szolgáltatásaikat másokéval. Azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság közbeszerzési stratégiai és a parlamenti jelentés nagyon sokat segít, de azt is gondoljuk, hogy a biztonságra nagyobb ö, ö, figyelmet kell szerep, szerepelni a, követ, ö, a jövőbeni beszerzési eljárásoknál, hiszen ez az közbiztonságot is fokozza. Nagyon örülünk a javaslatnak, hogy felülvizsgáljuk a kritikus infrastruktúrák védelméről szóró irányelvet, és különféle eh, biztonsági szabályokat segítenénk elő, különösen a jelenlegi eh, fokozott biztonsági helyzetben. És ahogy bemutattuk, egészen mostanáig sikerült-e meghiúsítani támadásokat, különösen egy belső fenyegetettségre gondolok a, a, a belga e, atomerőmű ellen, amely eléggé ijesztő. Ezért nagyon örülünk a jelenlegi e, értékelésnek, amely a 2008-as irányelvet értékeli, és amely kidolgozza a belső fenyegetettség, a drónok, a hibrid fenyegetettség felhasználatát különféle kritikus infrastruktúrák ellen. Utolsó megjegyzésként a mostani elfogadott eh, állásponthoz eh, további eh, rétegeket szeretnénk felsorolni, amelyeket megtámadhatnak, illetve válaszreakciókat, hírszerzést az egyes rétegek eltávolítása nélkül. Ez az esemény irányította intézkedések az azonnali fenyegetettsége ellen megvédnek -e minket, de a jövőbeniek ellen nem. Ezért teljesen egyetértek azokkal az intézkedésekkel, amelyről a jelentés szól, figyelembe véve a fegyvereket is, és a CBRN-nel, és a kibertámadások elleni intézkedésekkel is. Ide tenném még a közösségi média rossz felhasználását, amivel pánikot lehet kelteni nem létező eseményekkel kapcsolatban is azt gondoljuk, hogy vannak más kihívások a kiber és a fizikai biztonság elleni támadásokban is, ezeket jobban meg kell vizsgálni. A drónok a repterek ellen jelentenek fenyegetettséget, a belső fenyegetettség, amely koordinált projekt az egyéb biztonsági szervezetekkel, hogyha EU finanszírozást kap, akkor nagyobb figyelmet lehet neki generálni, szívesen válaszok az erre vonatkozó kérdésekre, és végül szeretném kiemelni a közlekedés biztonsági jó gyakorlat dokumentuma, ez, ez itt a reklámhelye, hoztam ebből néhány példányt, amelyet kiraktam az asztalra, elvehetik, ahol végignézzük mindazokat az intézkedéseket, amelyeket foganatosítottak különféle közlekedési módokban, illetve a e, e, hiányosságokat, a hiányosságok megoldásának lehetőségeit. Végül a szervezetünk azt javasolja, hogy olyan hozzáállást fogadjanak el, amely kihasználja a most munkában álló másfél millió biztonsági embert, ne csak a kon- költségekre koncentráljanak, és adjanak útmutatót a PPP szervezeteknek, ahova, amivel is a biztonsági kontinuumot lehet seg- elősegíteni. Köszönöm szépen az előadást, és nézek a kollégákra, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Esetleg kérdése van-e valakinek? Monika, Monika, annyi pozitív dolgot hallottunk a jelentésről, hogy, hogy az csak természetes, hogy neked adom meg először a szót. Kedves elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen ezt a kedves észrevételt. Majd továbbadom, a, továbbadom Helgának is, aki azt hiszem, hogy az USA-ba vagy Dekorába utazott, nem is tudom, úgyhogy azért nem tud itt lenni velünk. Az utolsó előadáshoz lenne kérdésem. Először is az ön megközelítését, ahogy a, a biztonsági szolgálatok, emberek, biztonsági őrök, nál szükséges lenne szabályozott képzésre, hogy hiszen olyan területeken tevékenykednek, amelyek egészen érzékenyek, és egészen elképesztő, hogy mindenféle képzést szabályozunk, legalábbis Németországban messze nem annyira szabályoznak, mint bármelyik más szakmát. És számomra ez teljesen elképesztő, hogy, hogy milyen sok minden van magánkézben, és egy bizonyos standardot nem húzzunk meg mértékként. És itt az első kérdésem, hogy mennyire veszélyes az, hogy a, megf- hogy a nem megfelelő embereket vonza majd ez a szakma, hogy annyira nem menő idézőjelben biztonsági őrnek lenni, hogy olyan embereket találnak ezek a cégek, akik, akik mást kizárásos alapon választják, és nem mást. Tehát gondolja, hogy esetleg útmutatókkal, előírásokkal ö, kellene gondoskodni arról, hogy, hogy ezt a szakmát ö, értékesebb és vonzóbbá tegyük. Másrészt, hogy milyen tapasztalata van a korrupcióval kapcsolatban, tehát hogy valaki kívülről egy csinos kis összeggel szerintem beszélt arról, hogy itt mindig a, a legolcsóbb ajánlatot ö, választják, és hogyha minimálbéren fizetik az embereket, vagy az alatt, akkor ugye ez külső, fenyeget, tehát külső fenyegetést jelent. Tehát, hogyha van egy szabályozott és kellően képzett gárda, akkor azt meg is kell fizetni. Önnek ez, ön szerint ez egy fenyegetési területet jelent, hiszen Gomes kolléga is említette ugye az atomerőműveket, ez is hasonló, hogy vagy mondjuk egy bankban dolgozik, hogy ezeket azért jól meg kell fizetni, ezeket az embereket azért, hogy és kellő képzést is kell kapniuk. Aztán a felelősség kérdése is érdekelne engem. Milyen mértékben számítanak ránk abban, hogy biztosítsunk, egy biztosítást kössenek, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán lehessen ilyet kötni, hogy ezt itt magának az ágazatnak kellene lépni, hogy hiszen ez egy felelősségteljes szakma, és lehetnek olyan felelősségek, olyan dolgok, amiket nem tudnak felvállalni. A druitánál is nem felelősségről volt szó, hanem arról azt mondták, hogy milyen potenciális felelősséget viselünk, ennek fényében nem tudunk ajánlatot tenni, mert ez a potenciális felelősséget nem tudjuk vállalni. Tehát ezt, ezt tovább kellene vinni és gondolni, és nyilván ez is szerepet játszik. Tehát itt konkrétan mit várna tőlünk? A harmadik dolog ö, volt ez a, a köz, közösségi arra vonatkozik a negyedik kérdésem. Meg kell hogyan lehet, tehát mondjuk tegyük fel, hogy ugye nem terrortámadásról beszélek, de mondjuk ha történik valami, tudna valamit mondani arról, hogy volt már több, több támadás is, mint amiről nyilvánosan tudunk? És milyen támogatási formát szeretne látni? mondjuk egy, hogy az ember utazik, és úgy kezd, hogy mit jelentene az, hogy potenciálisan mondjuk meghekelnek egy metró hálózatot, tehát, vagy mondjuk a tömegközlekedés egy részét meghekelik, vagy mondjuk egy repteret, mondjuk vala, valamit, valamit rövid időre meghekkelik, akkor oda ott behatolnak, és olyan információkat adnak, amivel nagy baj tudnak csinálni, és ez a munkánk számára fontos lenne tudni, hogy, hogy a standardok tekintetében, a frissítések tekintetében, képzések tekintetében, vagy bármi, mit várnának tőlünk, mint jogalkotóktól. Köszönöm szépen. Mondja az elnök úr, javaslom, hogy először Piana válaszoljon ezekre a kérdésekre, és akkor utána a Fiumara kolléga is válaszolhat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Németországot tekintve igaza van, amikor azt mondja, hogy alulszabályozott ország. Ez, ez tény és való. Ez a legkevésbé szabályozott, ami a magánbiztonsági cégeket illeti egész Európában. Ezt az ágazatot minden ország másképpen szabályozza és kezeli, és besoroltunk a szabályozottság foka szerint, hogy mennyire szigorúak ezek az országok, és a német tagunk támogatta már évek óta, hogy szigorú jogszabályok legyenek, ami furcsa, mert általában a kereskedelmi szövetség, szövetségek mindig a jogszabályok ellen tiltakoznak, és eszükben sincsen újabb szabályozást kérni. De egy ilyen jogalkotási keretben standardokat állítottak fel, hogy megkülönböztessék, elkülönítsék a, a komoly és kevésbé komoly szereplőket. Az, hogy a beszerzések során milyen standardokat használnak, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert a német helyzetről nem tudok mondani semmit. De ez itt ugye az a cél, hogy egy lukat próbáljunk meg egy hiányosságot betömni, befoltozni, tehát kellene egy minimális minőségi, képzettségi szintnek, stb. A korrupcióval kapcsolatban az a kérdés, ez egy, inkább egy belső fenyegetés, az, hogy mennyire aggasztó az, hogy a nem megfelelő emberek ket alkalmaznak adott esetben egy magán biztonsági cégnél. Németországban is van uh, háttér, uh, a hátteret vizsgálják, tehát van uh, ugye, hogy a erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni a, a büntetlen előéletről, de hogy milyen mélyre ásnak ezek a háttérvizsgálatok, és ellenő átvilágítások, az megint eltérő az egyes országokban, és nem optimális, én azt gondolom, de ugye ezt nem tudjuk biztosan, mert ez az információ nem áll rendelkezésünkre. És igen, hogyha a bérek mhm. és a munkakörülmények nem megfelelőek, akkor olyan embereket vonz be ez a szakma, ugye nyilván kiképzik őket, de egy ez egy ördögi kör tulajdonképpen. Tehát, hogyha cégek, magán biztonsági cégek költség alapon vesznek fel és nem minőség alapon embereket, hát akkor ez nyilván adja magát, hogy milyen irányba tolja el a dolgokat. Tehát a minőség a, a legjobb nagyobb értékbe beszváljú irányba kell a költséggel szemben elmenni, ami pedig a felelősség kérdését illeti. Nyilván a biztosítás bizonyos összegig fed, és van nyilván egy olyan összeg, olyan lépték, amit már nem fed le a biztosítás, és ez hatalmas kockázatot jelent. Tehát ha mondjuk egy terrorista támadás bekövetkezik, és ugye a harmadik felektől érkeznek igények, amit nem fog tudni a cég kielégíteni. És ugye az a kérdés, hogy, hogy itt van-e szerepe a közszférának, a hatóságoknak? Igen, mert ugye itt nem a, a, a terrorista cselekmény az nem a cég ellen irányú, hanem a társadalom ellen, a kormányzat ellen, az emberek ellen, úgy általában. Tehát igen, azt gondolom, hogy a tagállamoknak igenis kellene rendelkezni olyan rendszeren, ami erre választhat. Francia rendszert ismerem, a többi országban nem tudom, hogy mi a szokás, de minden esetre az Európai Bizottság részéről jó lenne egy ajánlás, hogy legyen rendszer a tagállamokban, arra, amely megfelelő és egyenlő keretet biztosít a felelősség tekintetében. Remélem, hogy mindenre válaszoltam, de ha gondolja, akkor szívesen válaszolok további kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen. És akkor megadom a szót Söntjen asszonynak. Egy dologra szeretnék kitérni az első kérdéssel kapcsolatban. Amikor az ár minőség kérdéséről beszélünk, azt nem szabad elfelejteni, hogy városi közlekedésben és közlekedésben általában a biztonsági személyzet bérezése nagyon fontos, amikor ezeket az embereket képezik, ezt a szolgáltató, a közlekedési szolgáltató fogja, fogja tenni. Tehát a különböző belépési szinteken különböző tanúsítási szintek vannak, hiszen pusztán biztonsági okokból mindenképpen kell belső tréningnek lenni. E, ami pedig a felelősség kérdését illeti, ne felejtsük el, hogy ebben a kontextusban itt nyilvános terekről beszélünk, tehát nincs ez a kint-bent kérdés, tehát ez sokkal inkább komplikálja ez a dolgokat, mert nincs egy olyan ö, pont, ahol a, ez a kettő elválna, és éppen ezért egy a köz, közle, közösségi közlekedésben nincsen pont ellenőrző pont, ahol ez elválna, és éppen ezért komplikálódnak a dolgok. Voltak olyan esetek, amik nem annyira nyilvánosak, erre nem térnék ki, de abban biztos lehet, hogy standard eljárás a biztonsági osztálynál, hogy állandóan figyeljék és nyomon kövessék az emberek viselkedését. Hogy van esetleg, hogy, hogy esetleg egy valami valahogy gyanúsat látnak, és ez itt valami, és akkor lépnek. Igen. Hogy mit várunk? Az egyik legfontosabb elvárás a mi szempontunkból az az, hogy egy hogy észszerű párbeszéd folyjon politikai szinten. Mi nem hiszünk a standardokban, hiszen olyan sokfélek a szolgáltatók, hogy ne, és nem látjuk, hogy hogyan lehetne egy standarddal minden rendszert lefedni. Ami nagyon fontos, hogy, hogy itt nyilvános terekről beszélünk, és azt látjuk, hogy olyan intézkedéseket hoznak egy adott esemény, incidens kapcsán, amely csak eltolta, áttolta a kockázatot. Ahogy a kollégám is mondta, az állomások a városon belül vannak. Tehát, hogyha arra gondolnánk, hogy nagyon komoly, szigorú ellenőrzési intézkedést vezetünk be, és mindenkinek minden csomagjába, zsebébe benézünk, akkor nem fogja megoldani ez a problémát önmagában. Tehát úgy gondoljuk, hogy amikor egy elkövető belép egy közlekedési rendszerbe, onnantól kezdve elfelejthetjük, mert, mert onnantól kezdve veszett ügy. Tehát együtt kell működni a biztonsági szolgálatoknak, a, a szektornak, hogy ezeket a fajta embereket, a rossz szándékúakat az, kellően még a rendszerbelépés előtt azonosítsák, és megelőzően lépjenek fel, hogy ne arról kelljen gondolkodni, hogy hol menje, hol robbanjon fel, az állomáson, vagy mondjuk egy boltban az a bomba. Fiumára úr következik. Polivare domande. <clears throat> importante eh, selezione e formazione. Nagyon fontos a munkatársak kiválasztása és képzése. A magáncégeknél persze teljesen másként, eh, más lehetőségekkel rendelkeznek a kiválasztás és a képzés tekintetében a képzési költségek nagyon magasak. És aki alacsony szintű szolgáltatást kínál, az általában alacsony léptékű oktatást is kínál. Magyarra mondva a képzés nagyon fontos. Ami a munkatársak kiválasztását illeti, ez nagyon fontos. Fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy kit veszünk éppen fel hiszen ez egy nagyon érzékeny munka, amelyet el fog végezni, és nagyon gyakran olyan embereket vesznek fel, illetve olyan ö, privacy szabályok a, ö, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok vannak, hogy gyakran nem tudják, hogy kit vesznek fel, nem tudják, hogy milyen múltja van. És lehet, hogy olyan embernek kínálnak egy biztonsági állást, aki esetleg korábban már eh, el volt ítélve, csak lejárt a Priusza. Ami pedig a cibertámadásokat illeti. Az egyik ilyen cibertámadás a Vannak Rai támadás volt, nem olyan régen, Németországban. amely az utasok tájékoztatási rendszerét támadta meg, és teljesen összekavarta a rendszert, de szerencsére a német hatóságok elég gyorsan egyébként megoldották ezt a problémát, a vanakráj problémáját. Ugye vannak ráadásul határok, területi, politikai határok. És persze minden egyes országban más jogrend működik. Aki a cibervilágban dolgozik, ő nem ütközik határba, nem ismeri a határokat, nem számít neki, de kihasználja a jogrendek közötti különbséget, hiszen akár még, ha egy állami struktúra is van, amely egyedül dolgozik, ezt nagyon könnyű külföldről veszélyeztetni, hiszen ez az állam külföldre már nem rendelkezik joghatósággal. Külföldön nem rendelkezik joghatósággal, nem tud fellépni. Nem csak a biztonságra vonatkozik ez, hanem a rendszerek kialakítóinak is külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy kit vesznek föl, kit bíznak meg beszállítóként. Sok cég akik IT technológiákat kínálnak, más specializált cégeknek adnak beszállítói megbízást, ők pedig továbbadnak egy rész feladatot egy másik cégnek, és aztán lesznek ilyen egész kis cégek, akiket nem is ismernek, és ők bizony lehet, hogy nagyon intelligens emberekkel dolgoznak együtt a feladat megoldása területén, rosszul fizetettek ezek gyakran, és gyakran még eh, ki is zsákmányolják ezeket a beszállítókat, és bosszúból, egy-két ilyen esetről tudunk a múltban, bosszúból ezek a kizsákmányolt a táplálkozási lánc legalján lévő IT szakemberek egyszerűen oda csapnak, és az informatikai rendszerbe betámadnak. Tehát nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk, hogy ki kapja meg a biztonsági rendszerek kiépítéséhez a megbizatást. Talán egy kicsit kevesebb privacy-re volna szükség akkor, amikor a biztonság kérdéséről van szó. hogyha valaki ilyen biztonsági megbízást kap, akkor bizony át kell világítani, és az egyes rendszerek egymástól való függőségének jelentőségét sem szabad aláértékelni, a kommunikációs hálózatok, a közlekedési hálózatok, az energiállátási hálózatok mind-mind összefüggenek ezer ponton, és a biztonsági lépéseknél ezeket is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anna Gomes következik. Köszönöm, elnök úr. Piana asszonytól szeretném kérni, fejtsék ki jobban az, hogy mit történik, miért eké, ijesztő az, ami történik a belga erőművekben. Én nem értek hozzá, nem vagyok ebben szakértő, hiszen a belga hatóságok jó tablettákat osztogatnak, ugye megelőzésképpen. És Felháborítónak találom, hogy a begahatóságok nem voltak hajlandóak ennek a szakbizottságnak ezzel kapcsolatban felvilágosítást és tájékoztatást adni, úgyhogy megköszönném, hogyha megosztaná velünk azt, amit ezzel kapcsolatban tud, és hogy konkrétan mire gondolt, amikor azt mondta, hogy ijesztő a helyzet a biztonság tekintetében az erőművekben itt, Belgiumban. Aztán azt szeretném kérdezni, és jegyzem meg, hogy ennek a a delegációnk Antwerpenbe látogatott, ahol van uh, nukle- atomerőmű, ahol, ahol felháborító módon megtagadták, hogy találkozzunk bárkivel is, aki e-, ennek az atomerőműnek a biztonságáért felel. Tehát engem ez elképeszt és felháborít, hogy ez mit jelent, ha belegondolunk. Szeretném Zönsen asszonytól, vagy Piana asszonytól szeretném kérdezni, hogy önök hogyan látják a biztonságot, az, az eurodrónokat, a drónokat, és nem reptereket gondolok, attól tartok, hogy itt is rengeteg bűnözői tevékenység van. Kicsit konkrétabb tudna lenni azzal kapcsolatban, ugye van, van a drónokkal kapcsolatban uniós szabályozás, van esetleg nemzeti, ez hatékony, ami van? Vagy van, de senki nem foglalkozik vele, hogy hatékony vagy sem, mert regisztrálni kell, aztán ha regisztráljuk, akkor aztán valami nagyon gonosz szándékkal lehet azt a dront reptetni, mondjuk egy nyilvános gyűlés fölé, vagy, vagy egy reptér fölé. És a kikötőkkel kapcsolatban, a legi kikötőkkel kapcsolatban önnek mi a benyomással, hiszen amikor az amerikai szkennelő rendszereket beállították a nagy európai reptereken a, a konténerekre, ön hogyan látja ezen a, ezen létesítményekben a biztonság kérdését? Köszönöm szépen, Magyar Zenok úr. Elég sok kérdés hangzott el, de arra kérek mindenkit, hogy röviden, tömören válaszoljon, mert lesz még egy következő panelbeszélgetésünk is. Tessék parancsolni. Igen, megpróbálom rövidre fogni, bár sok kérdése volt, és ebből egy önálló beszélgetés is kerekedhetne az atomerőművet illetően. Semmiképpen sem mondhatnám, hogy nukleáris biztonsági szakértő lennék. Én azt mondtam, hogy egy belső biztonsági fenyegetés volt egy amit sikerült időben meghújúsítani egy belga atomerőműven, mielőtt egy megkísérelt szabotás, és odáig eljutott volna, hogy megpróbálják. A jó tabletákról nem, nem tudok szólni semmit, mert erről nincs információm. Most készítünk távoktatásban, e-learning keretében a, a légiközlekedési ekoszisztémáról, és hogy ö, ö, az előző kérdésre visszatérjek, a, a légi ökoszisztémát nagyon sok szereplő teszi össze, nem csak a biztonsági cégek, és lehet ez, lehet ez a takarító, lehet ez a szendvicskészítő, tehát hogyha a légi ökoszisztémát nézzük, akkor mindenkit meg kell vizsgálni, hiszen a leg gyengébb láncemnél fog elszakadni, és teszi tönkre az egész láncot. Ami a kis drónokat illeti, úgy tudom, hogy repterekre vonatkozóan van uniós szabályozás, és tényleg nem érzem úgy, hogy lenne elég tapasztalatom, hogy válaszoljak. Ilyennel még nem jártam kis reptéren, tehát nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy vannak. Ami a drónokat illeti. Igen, van erre nemzeti szabályozás jó néhány országban, és ezek nyilván megint mások országról országra eltérőek, és van az uniós szabályozás, ami már készülőben van a légiforgalmi csomag keretében. Ez itt vannak észrevételeink, különösen az a kapcsolatban, hogy mennyire figyelmen kívül hagyták a biztonsági szempontokat. Az IASA dokumentumban hiszen ez végül is az Európai Légibiztonsági ügynökség, tehát hogy a légiforgalmi kérdéseket vizsgálták, de nem a biztonságiakat. Ezt mantraként ismételjük, hogy biztonság, biztonság, kockázat, elemzés. Tehát mindig az volt a válasz, hogy ez a nem, ez nemzeti kompetencia, a nemzeti tagállam, a tagállamok előjoga ezzel foglalkozni, és minden tagállamnak más lesz a biztonsági kockázat értékelése, de bízom benne, hogy azért működni fog. Ami a kikötőket illeti, igen. Abban a dokumentumban, amit magammal hoztam, van egy egész fejezet a tenger és a kikötőbeli biztonságról, úgyhogy erre nem is térnék ki, inkább azt mondom, hogy ö, szíveskedjen elolvasni ezt a fejezetet. Ö, egy standardot, egy európai standardot szeretnék létrehozni a szemben, pontosan azért, hogy a magánbiztonsági szolgálatokat segítsük. De azt látjuk, hogy a kikötők nem kérik, hogy tartsák be ezek, ezt a standardot, ezek kialakításához a légibiztonság tekintetében hozzájárultunk, a tengeri standardokhoz is, és ez, ez is egy kritikus uh, kritikus terület, hiszen a, és a közbeszerzés kiírók, az ajánlatkérők nem használják ezt kritériumként és feltételenként. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez minden kérdésre válaszolt. Nekem, nekem is lenne két kérdésem az előadóinkhoz. Arról beszélt Pian asszony, hogy valamiféle minimális standardok legyenek Európában Mi a helyzet Európán kívül harmadik országokban? Igazából, mert ugye nem csak az a lényeg, hogy honnan indulunk, hanem hogy hova érkezünk meg. Tehát, hogy nem lenne érdemes inkább nemzetközi minimum standardokról beszélni lég, a, a, a repterek biztonságával kapcsolatban, nem lenne ez célszerűbb. A másik kérdés pedig az, hogy a repterek biztonságával nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a köz és a magánszféra együttműködése fontos, hogy ezt hogyan lehetne lefordítani a repterek helyett a vasútra. És mindegy, hogy magán vagy állami kézben van az a közlekedési rendszer. A biztonsági, biztonsági szolgálat, meg rendőrség hogyan működnek együtt? Köszönöm szépen, és legyen rövid, hogyha kérhetném. Köszönöm. Köszönöm szépen most meg egészen jól tudok röviden fogalmazni, európai szinten van részletes szabályozás, van harmadik országokra vonatkozó légi biztonsági kérdés, ez ugye kölcsönösségen alapul, hogy e azonos vagy hasonló szintű biztonsági standardot ír elő, tehát van erre szabályozás, ha ez válaszol. Igen, de a személyzettel kapcsolatban, hogy arra is kellenek standardok vannak. Vannak harmadik országokban is standardok, hiszen ezekre, sük, ezekre szükség van, hiszen ugye van a jogszabályra, a szép és jó, de a harmadik országbeli személyzetben is meg kell tudnunk bízni. Nos, hát ez egy fogós kérdés, elnök úr. Vannak országok, ahol, amelyek teljesen biztonságosak, és vannak olyan országok, ahol az emberben kérdőjelek merülnek fel, és ez összekapcsolódik a belső fenyegetéssel, hogy vannak, vannak gyengeségek harmadik országbeli ö, reptereken, ami kihatással lehet esetleg európai repterekre. Valószínűleg igen, de hogy pontosan ezt ezzel hogyan lehet tenni, fellépni, az egy sokkal hosszabb válasz lenne. Hát akkor erre majd visszatérünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. amikor a személyzet minőségéről beszélünk, és hogy együttműködjünk a magánszférával, ugye ez volt az első kérdés, a tömegközlekedésben nagyon szoros kapcsolat van a biztonság és az ügyfélszolgálat között, tehát ami Európában mondjuk az USA-val szemben van, tehát hogyha megnézzük az USA-ban a, közlekedési hatóságokat, nekik van saját rendőrségük, a saját biztonsági emberek. És ez Európában nagyon kevés helyen ö, működik. Általában vegyes a kép, tehát hogy van a, a rendőrség, és van a, van a vasúti rendőrség, és van a helyi rendőrség, mondjuk a sima mezei közrendőr, és van szerződtetett biztonsági cég, szerződtetett személyzettel, tehát egy vegyes, a fel, vegyes felvágottról beszélünk. Egy jó példát tudok mondani, ahol ez az együttműködés nagyon jól működik, és ahogy Keszin is mondta, vannak professzionális szereplők és kevésbé professzionális szereplők. A profiknál megvan az a az értik, hogy miért fontos együttműködni biztonsági kérdésekben, néha saját személyzetet szeretnének a, a, a szolgáltatók, pontosan azért, mert ezeket maguk képzik. Na most, amikor itt, hogy magán vagy állami kézben van-e, te hatalmas lukak vannak, mert például a brüsszeli metró, ugye ez egy közszférába tartozó cég, és ugye de nem ők felelnek a biztonságért. Ugye, ahol mondjuk a vasút vagy buszszolgáltatók x évre kapnak csak ö, szerződést, ők megint nem felelnek feltétlenül a biztonságért, mert hogy ez a közlekedési hatóság feladata, és akkor ebben a háromszögben mozgunk, és itt azt látjuk ebben a helyzetben, és ez állhat a magánszférára is, hogy azt látjuk, hogy sem a tudás, sem a tapasztalat, tot, sem az igényeket nem veszik kellően figyelembe, mert, mert hiányzik a, a felelősség, hogy ki miért felel, de általában ez nem a nagy cégekre és a nagy szolgáltatókra vonatkozik nagy városokban, hiszen ott egyértelmű. A magán és a közágazat közötti partnerség az egyik kulcs terület, ahol a biztonsági normákat meg lehet emelni, és biztosítani lehet, hogy a költségek elfogadhatók maradjanak. A vasúttársaságok mindig keresik a lehetőségét annak, hogy közös megállapodásokat írjanak alá, tárgyaljanak ki és írjanak alá, <clears throat> amelyek szabályozzák hogy milyen információt cserélnek és hogyan működnek együtt az állam biztonsági szerveivel, a rendészeti szervekkel, milyen technológiai intézkedéseket alkalmazzanak annak érdekében, hogy a rendészeti szervekkel, a biztonsági szervekkel az együttműködést megteremtsék. Annak érdekében, hogy még jobb legyen az együttműködés, még gyorsabb lehessen a fellépés. közösen kell megérteniük, hogy releváns és kitett az infrastruktúra, és ezért közös intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a pódiumbeszélgetést, ezt a panelt, és most pedig Unidi főigazgatót hívom ide a pódiumra, hogy a harmadik és egyben utolsó nem is panel lesz, ez egy egyszemélyes panel lesz, de hát zárja el a ma délelőtti ülésünket. Mes chers collègues, nous atteignons maintenant... Kedves kollégáim, a mai meghallgatás, közmeghallgatás utolsó részére térünk rá. Újra üdvözöljük Olivier Onidi urat, aki az Európai Bizottság eh, migráció és eh, belügyi főigazgatóságának főigazgatója, és a biztonságért eh, több mint 2016 óta felel ezért a területért. Onidő úr ugyanakkor a Mobilitási Európai Hálózat igazgatója, és ezen minőségében a transzeurópai hálózatok kialakításáért és működtetéséért is felel. Voltak éppen tehát a egész európai hálózatok kiépítésének is felelőse. Kettős rátekintése van, kettős kalapot hord, és javaslom, hogy ilyen 10, körülbelül 10 percben adnánk meg neki a szót, és úgy kérjük, hogy tekintse át a kritikai infrastruktúrák védelméről szóló jogszabályokat, tessék parancsoljon Olivier úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! To be here, uh... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. És hogy ráirányítjuk a figyelmet némiképp a kritikus infrastruktúrákra. Az eddig elhangzottak is azt mutatják, hogy mennyire komplex ez a kérdés, amelyel nagyon sokféleképpen szempontból foglalkozunk az Unióban, és látjuk, hogy milyen elképesztő hatása van ennek gazdasági kihatásai, és ezen túl gazdasági kérdéseken alapvető változások van abban a tekintetben, hogy hogyan működnek ezek a társaságok. És ott is látjuk, és köszönöm, hogy ezt kihangsúlyozták a jelentés tervezetükben, hogy ez mindenképpen része a sérülékenységünknek. Ha megnézzük ezeket a rettenetes képeket a, az ikertornyok után, akkor rögtön mindenki a, a légiforgalomra gondolt, és néhány nap később azonnal reagáltunk azzal, hogy hogyan lehetne szabályozni, és egy nagyon részletes keretet ad a légi biztonságra. Megnéztük az épületeket, és leszűrtük azt, hogy legközelebb talán esetleg egy atomerőmű lesz, és pontosan mi is ugyanerre gondoltunk. Úgyhogy nagyon-nagyon alaposan és akartunk konszenzusra, dolgoztunk azért, hogy konszenzusra jussunk Európában egy minimum, minimál elvek lefektetés, alapelvek lefektetésében. Először 2006-ban egy, eh, két, egy európai program keretében, amelyet ez az irányelv követett a, a kritikus infrastruktúrára vonatkozóan. Hogyha megnézzük az azóta bekövetkezett fejleményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy konszolidáltuk a keretet a légi forgalom körül, és azt gondolom, hogy ez megfelel, a, arányos a légi közlekedés fenyegetettségével. Aztán vannak más közlekedéssel kapcsolatos területek is. Sikerült egy kicsit javítani az energiával kapcsolatos szempontokon, például a gázellátás biztonságával kapcsolatban, és itt is hoztunk biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket. És az egyetlen terület, ahol tényleg jelentős előrelépés történt, az a kiberbiztonság területe is. Ez az, ahol köszönhetően többek között az Európai Parlament támogatásának is nem csak a hálózati információ és a rendszer irányelvvel kapcsolatban, és az az ügynökségnek köszönhetően, amit erre állítottunk fel, hanem hogy új intézkedéseket javasolt a bizottság, és amelyeket most a parlament vizsgál, a kiberdimenzió területén azt gondolom, hogy megvan uniós szinten a megfelelő keret, hogy megfelelő és arányos választ adjunk, adhassunk a fenyegetésre. És akkor a nem cyber jellegű kérdésekre szeretnék koncentrálni, míg erre kiemelt figyelem irányul, egy kicsit megfeledkezzünk a nem szájber elemekről. A, az emberi és a hardwareben jelentkező fenyegetettségre, és ezért nagyon köszönöm, hogy ezt napirendre tűzték, ez nagyon sokat segít, és jó időben is történik, hiszen most végezzük ez értékelést az irányelv tekintetében. Azt mondanám, hogy öt elem az, a, amitről beszélnünk kell akkor, ha javítani szeretnénk úgy összességében a biztonsági szempontból a kritikus infrastruktúrákat. Az első az, hogy európai szinten képesnek kell lennünk arra, hogy javítsuk az kritikus infrastruktúrára vonatkozó átfogó kockázat elemzésünket. Miért vagyunk ebben olyan jók a légi közlekedés területén? Mert minden rendszer, ami a légi közlekedéssel kapcsolat, kapcsolódik, a repülőgépekhez, a repterekhez, azok, azokról már azok a helyükön vannak, és rendszeres kockázatelemzésen alapulnak, amelyeket uniós szinten végzünk. És nem csak az unión belül, és ezzel válaszolnék egy korábbi kérdésre, hogy a kockázatelemzés más repterekre is kiterjed a, a beérkező járatok esetében, tehát körülnézzünk más országokban is, és a borzalmas baleset a maláj géppel Ukrajna felett, ezután rendszeresen frissítjük a veszélyes területeken, konfliktuszónák felett elrepülő járatokkal kapcsolatos kockázatokat is beemeltük ebbe az elemzésbe. Bizonyos tagállamoknak nagyon részletes és ö, alapos módon szabályozzák, objektív tényezőkre alapozva a, az update-eket, ez ne, nincs így mindig. Legyen az atomerőmű, legyen az pénzügyi szolgáltatás, vagy egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos infrastruktúra, vagy egyéb kritikus infrastruktúra. Nagyon fontos, hogy elkezdjük kidolgozni, kiépíteni a kapacitásunkat arra, hogy európai képet alkossunk arról, hogy miben áll a fenyegetés, milyen természetű a fenyegetés, és ezt nagyon ügyesen leírták ma délelőtt az előttem szólók. És mindig meg kell keresni, hogy mi a leggyengébb láncem a rendszerben. Lehet, hogy van nagyon részletes és alaposan kidolgozott rendszer, de egy minimumrendszer az unió egészében szükség van egy kicsit objektívabban kell ezeket az intézkedéseket meghozni, amiket javaslunk, hogyha légiforgalomban ezeket elfogadták, és ezt a magánszférával közösen, a szolgáltatókkal közösen teszünk, akkor ez azért van, mert ezek objektív dolgokon alapul van, és ez volt a gyengesége a jelen irányelvnek, hiszen egy kicsit szubjektíven írtuk elő azt, hogy, hogy nevezzük meg a kritikus infrastruktúrák. Nem, nem megnevezni kell, hanem azonosítani kell. Sokkal objektívebben, közösen kialakított, elfogadott kritériumok alapján szerte az Európai Unióban. A második szempont, és Holmájer asszonyjal erről már párszor beszéltünk, amikor, amikor a Space csoporttal kapcsolatban, illetve az űr utazással kapcsolatos csoportban találkoztuk. Tehát nagyon fontos, hogy a biztonsági elemet mindenbe beleemeljük, amit teszünk a termékek esetében, illetve a kritikus infrastruktúrák üzemeltetésében. A biztonságosság kérdésében nagyon safety, biztonságosság, teljesen mindegy, hogy az energia, közlekedés, egészségügy, stb. Itt, nagy, itt ez nagyon jól kidolgozott, uniós szinten működő kereteken belül működik, erre odafigyelünk, és európai ügynökségek segítségével működik is. Szuper! Viszont a biztonság security értelemben kérdésében ezek az ügynökségek, akik a biztonságosságot beemelik a munkájukba, de nincsen ö, felhatalmazásuk, vagy nagyon kis mozgásterük van arra, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket beemeljék, bedolgozzák a munkájukba. Például nukleáris energia tekintetében ugye van a közös kutatóközpont, aminek nagyon a, nagy felhatalmazása, erős mandátuma van biztonságosság kérdésében, de biztonság kérdésében szinte nulla. És ez is egy olyan dimenzió, amikor, hogy eleve biztonsággal kell foglalkozni, sokkal ki kell használnunk a rendelkezésre álló kereteket. Nem csak a biztonságosságra kell gondolni, hanem ezt ki kell terjeszteni a biztonsági kérdésekre. Tehát alapvető különbség van, nyilván, de nagyon szorosan össze is kapcsolódnak. Amikor mondjuk egy ajtót, tanúsról álltok ki, tanúsítok eh, egy mozdonyvezető mögött, vagy egy pilóta mögött, eh, az szerint, hogy biztonságosság, vagy biztonság kérdéséből, safety, security szempontból nézem, akkor ezt, ha ezt megtesszük biztonságossággal, nagyon kis változtatásokkal jelentősen tudnánk javítani azon, hogy milyen mértékben építjük be a biztonsági szempontokat. A harmadik elem, és erről is volt már szó ma, hogy jobban ki kell használni a rendelkezés álló technológiákat és eszközöket. Éler kolléga nagyon erősen harcol azért, hogy legyen egy komoly kutatás a biztonság kérdésében, és ezt jobban ki kellene használni. Itt meg kell, föl kell állítani a programot, mögé kell tenni a a pénzt, ami segítségével megtaláljuk azokat a megoldásokat, amivel tényleg közelebb tudunk lépni a biztonság felé. És ugyanez vonatkozik a befektetési programokra, hogy amikor közbeszerzésről beszélünk, nagyon fontos, de amikor, amikor a beruházási programokat tervezzük meg, akkor ezt sokkal inkább intenzívebben, alaposabban kell beépíteni, mint korábban. A negyedik elem erről is sokat beszéltőtek ma, ez a, pedig a belső fenyegetések kérdése. Egészen jól értjük az anyagi részét a biztonságnak, hogy fizikailag hogyan építsünk erősebb falakat, jobb falakat, hogyan építsünk jobb ellenőrző rendszereket, de az emberi tényező tekintetében még mindig elég rosszul állunk. Tehát lehet valami nagyon bonyolult és szigorú rendszer a légi közlekedésben, ami vonatkozik mind a földi, mind a légi személyzetre, nem, e, ez nem vonatkozik kritikus infrastruktúrára, valószínűleg ideérthetjük a, az atomerőműveket is, de egyéb kritikus infrastruktúra területén nem, biztosan nem. És az ötödik elem egy olyan dimenzió, ahol megint csak az Európai Parlamentnek van nagy szerepe, rendszeresen hívta fel a figyelmünket dolgokra, erre reagáltunk is. Ez pedig a stratégiai autonómia. Rendszeresen megvizsgálunk beruházásukat a stratégiai ágazatokban, de mindig gazdasági szempontból, hogy mit jelent ez munkahelyek szempontjából, olyan kapacitás szempontjából, hogy ezeket a termékeket el tudjuk adni, és egy technológiát fejlesztünk, de nem vizsgáljuk meg azt a potenciális hatást, hogy egy ilyen komoly beruházásnak, legyen az magájellegű, vagy állami, vagy harmadik országbeli, hogy, hogy ez hogy tud potenciálisan befolyásolni és hogyan tudja megakasztani a működésünket, legyen ez a távközlés, közlekedés, energiaszektor. Tehát azt gondolom, hogy itt is van egy kötelezettségünk, feladatunk, hogy mélyebbre ássunk, mint, és mélyebben elgondolkodjunk, mint a, a, ezt eddig gondoltuk, tehát a beszerzések ellenőrzése, a, és ez vonatkozik minden tagállamra, átvilágítás, sokkal fegyelmezettebbnek kell lenni a tagállamoknak, amikor nagy ö, szerződéseket kritikus területeken ítélnek oda, például amikről ö, ma már szó volt. És ezekből az elemekből és a kollégák, akik ezen dolgoznak, ezen az értékelésen, ugye van egy, ezek az elemek abból adódnak, abból emeltük át, amit a kiberdimenzióból láttunk. De itt egy elég komoly keretet építettünk, itt kell lépnie a magán szereplőnek és a, a közférának is. Nézzük meg, hogy mit tettünk a cyber területen, és az a három terület, ami nekünk fontos, az, hogy javítsuk a nemzeti képességeket arra, hogy védjő, védje és immunizálja ezeket a, az infrastruktúrákat, illetve hogy reagáljon. Például légiforgalom tekintetében van egy azzal foglalkozó felügyelő ügynökség, van egy nemzeti stratégia, ami hozzájárul az európai szintű kockázatelemzéshez. És ezt minden szereplő jól el, megértette, elfogadta, és, a, és, a, és ugye nagyon innovatívak vagyunk, de a egyéb nem szábelt területeken itt messze elmaradunk, és sérülékenyek vagyunk. Az uniós kapacitással is kell foglalkozni. És ezen a területen kell átalakítani a jelenlegi á, együttműködési csoportot, ahol leülünk helyes kis üléseken, és kicseréljük a tapasztalatokat, hanem hanem egy működő rendszert kell kialakítani, ahol valós időben tudunk adatot, információt cserélni, és tudjuk frissíteni a kockázatok szintjét, és értékelni azokat. És nem feltétlenül szektorra alapozva, hanem egy, hanem egy ágazaton átívelő módon. Hiszen hallottuk ma az előadóktól, hogy vannak láncok, amik összekötik az egyik ágazatot a másikkal. Elmegy az ember az Antwerpeni kikötőbe, nagyon sajnálom, hogy nem fértek hozzá ott, a, nem engedték be önöket a, az atomerőműbe, de egy ilyen mikrorendszer, hogy több kritikus inf- infrastruktúra hogyan függ össze, és hogy milyen halálos következményei lehet e-, ezeknek az összekapcsolódásoknak. Itt kell sokkal jobban beépíteni a korábbinál jobban a biztonságot. Így még mindig nagyon szigorúan, ágazatra szabottan próbálunk meg eljárni ezek, ebben a kérdésben. Aztán az, hogy kötelezettséget rovunk a, a cégekre, a szolgáltatókra, akik nem csak a, a kiver vonatkozását nézik a biztonságnak, hanem valóban megvizsgálják a, a fenyegetések teljes spektrumát a, a hagyományos fenyegetések tekintetében mondjuk egy erőmű vagy egy közlekedési rendszer, aztán az események jelentése, teljes átláthatósággal működik a kiberterületeken, ez nem vonatkozik a többi területre. Tehát amikor ez a tudomásunkra jut, akkor általában az információ kiszivárgott, vagy a médián keresztül tudunk megdolunk, de nincsen átláthatóság abban, hogy milyen eseményt kell bejelenteni, és arra, hogy kell reagálni. Aztán az nagyon nagy hangsúly helyeződik arra, hogy a tervezésbe is be kell építeni az a biztonságot azzal, hogy uniós szinten erősítsük ezeket a létesítményeket. Ezek az elemek, tehát most még ez nem olyan nagyon részletekben menően, hiszen még a munkán, munka folyamatban van, de amikor a jelentés a parlament részéről elkészül, és az ezt követő munka nagyon hasznos lesz számunkra, és remélhetően egy sokkal ö, meggyőzőbb kereket fogunk tudni lefektetni. Köszönjük szépen ezt a bemutatót. Valóban A kollégák kérdései biztos még rávilágítanak egy-két kérdésre, és már is Monika Holmeyernek adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó áttekintést, amelyet kaptunk. Azért kíváncsiak volnánk, hogy merre haladnak tovább a dolgok. Hiszen úgy gondolom, hogy a kritikai infrastruktúrák tekintetében nagyobb lendülettel indultunk neki az előző ciklusban, és a jogalkotásnak először csak az atomerőművekkel foglalkoztunk, nem jutottunk egyébként nagyon messze. Itt teljesen egyetértek Gomes asszonyjal. Léteznek a nemzetközi a atom, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Bécsi székhelyjel, ők megfelelő biztonsági normákat érnek elő. Ez igaz de különbséget kell tenni két kérdés között. Egyrészt az atomerőművek biztonsága között, és akközött, hogy potenciálisan milyen fajta veszélyt jelentenek az atomerőművek. A cibertámadás célpontjaivá válhatnak, vagy pedig esetleg a ott dolgozó személyek jelenthetnek veszélyt, és mennyire vagyunk képesek arra, hogy erre változtatjunk. A Karlsruhe crsz is beszélt, Kíváncsi volnék, hogy van-e elképzelésük arra vonatkozólag, hogy ugye itt a CRSZ-ben nem csak európaiak, oroszok, kínaiak, amerikaiak is itt dolgoznak. Egy szóval gondolkoznak azon, hogy a biztonsági intézkedések továbbfejlesztésére kísérleteket végezzenek, és kérdezem, hogy a JRC-nak, tehát a Közös Kutatói Központnak nem neki új megbízatást adni, új hatáskört adni. Az EASA kérdése kapcsán van egy kérdésem. A mandátumban a drónok is szerepelnek, de látom, hogy az ágazat fejlődése gyorsabb, mint ahogyan a szabályozás a fejlődés után kullog. Két céget ról tudok, aki az elkövetkező másfél évben képesek lesznek arra, hogy olyan drónokat alkozzanak, ahol öm, amelyek pilóta nélkül öm, csomagot szállítanak majd. Európai cégek az európai légi térre készülnek elő az ilyen pilóta nélküli drónokkal. Kérdezem, hogy mennyiben állunk a jogszabályok elkészítésével, hogy állunk ezzel. Most a közlekedés jogi kérdésekre nem utalok, hanem arra, hogy a drónoknak milyen kihatásuk van a kritikai jelentőségi infrastruktúrára. Mennyiben rendelkezünk megerősített eh, szabályrendszerrel, amelyek nem csak a drónokra terjednének ki, hanem a kritikai jelentőség infrastruktúrára is. Mondjuk egy foci stadionban, hogyha egy aerozolt permeteznek, ez nagyon kellemetlen lehet, hogyha ez az aerozol mondjuk öm, mérgező anyag. Képzeljük el, a drón berepül a stadion föl, és bepermetezi a nézőket. Kérdezem tehát, hogy gondolkoznak-e arról, hogy milyen jogszabályi keretek közé fonják, szorítsák a drónokat, hiszen a szenáriók, amelyek felmerülnek, semmiképpen sem kellemesek. Aztán a stratégiai autonómia kérdéséről is. Sind wir, haben wir tatsächlich die strategischen technischen Bereiche identifiziert, die wir in der Lage sein müssen? És a az a kérdés, hogy a, ezeket a berendezéseket magunk kell, hogy előállítsuk ö, Európában, és hogyha ezt előállítanánk, akkor a Horizon 2020-as eszköz alap jó e, erre, vagy pedig azt kell, hogy mondjunk, hogy bizonyos stratégiai, biztonsági megfontolás, bizonyos stratégiai termelést magunk akarunk biztosítani Európában, de akkor nem a Horizon 2020 keretén belül kell, hogy megtörténjen ez, hanem valami olyan biztonsági projekt keretén belül, amelynek saját közbeszerzési eljárása van és ők végeznék a biztonsági kutatást, a fejlesztést, és a Horizon 2020 erre csak korlátosan volna alkalmas. A Horizon 2020-ban eszközök állnak erre rendelkezésre, de nem kell majd a speciál az ezzel a ügyel felelős biztossal egyeztetnünk arról is, hogy például a Horizon Europe al tenderét hogyan lehetne kiírni, hogyan lehetne biztonsági tendereket kialakítani. Vous acceptez de répondre, euh, c'est notre... Köszönöm szépen. Hát a pingpong a mi módszerünk, úgyhogy most megadom önnek Olivier úr a szót. Persze, persze, komoly fegyelem zajlik itt, látom. Ami az atomerőműveket illeti, köszönhetően a parlamentnek, amikor a poszt-fukushimai stressz, stresszteszteket eh, hajtottuk végre, a parlament ragaszkodott hozzá annó, hogy a biztonsági dimenziót is kiterjesszük a stressztesztre. Az egész atomenergia ágazatról ez az egyetlen pillanatfelvételünk. Nem a berendezések működésének biztonsága, hanem a külső veszélyeztetés szerinti biztonság tekintetében. A stressztesztek idején az értékelés meglehetősen megnyugtató volt. I think has a lot of potential. Uh, it's not only Karlsruhe, huh? there are other uh, uh institutes and, and they sometimes they also work on, on uh, related... Uh... Van egy csomó tovább kapcsolódó szempont is. A közös kutatóközpont, a JRC, maga is reaktort reaktorral rendelkezik, egy kutatóreaktorral, és a biztonsági szempontok meghatározásában fontos szerepet kapnak, amelyek aztán jogszabályban öltenek testet. És persze természetes volna, hogy a külső veszélyeztetésből eredő biztonsági kockázatokat is felderítsék, ezt mandátumban meg lehetne nekik adni. A drónokról megmondva az őszintét, vagy hát őszintén szólva, azt látom, hogy a parlament nem ért el áttörést a tanácsnál, a tanács korlátozta az EASA jogkörét a drónok tekintetében. Ez a jogszabály alkotásunk hiányossága. Túlzottan meghatározunk a korlátozásokat, és eh, hogyha a jogszabály mondjuk a tanúsítványokkal való ellátásban nagyon jó szerepet játszhat el, a magas, mag, nagy magasságban repülő objektumok tekintetében, de a drónok tekintetében, amelyek alacsonyan repülnek, és bizony kellemetlen öm, ügyeket lehetne velük okozni, mondjuk ez a stadion támadás, amiről beszélt, ezek öm, amiket nem szabályozok, és persze nem a drónról magáról van szó, hanem az, hogy hogyan engedélyezzük a drónnal való repülést, hogyan engedélyezzük, hogy hogyan használják a, lég, a légteret. Úgy gondolom, hogy ezt az EASA-nak a kezébe kellene adni, hogy ezt jobban szabályozzák. Ami pedig a következő kérdést illeti, valóban nem csak az a feladat, hogy egy lépéssel előre járjunk az alaptechnológiák megteremtésében, ugye a stratégiai függetlenségről van szó, hanem arról is, hogy a befektetések, amelyek az kritikus infrastruktúrába áramolnak, ezeket áttekintsük, és ezt még nem vizsgáltuk meg. Ki a tulajdonos? Ki fektetett oda be? Ez egy egész új jelenség, és itt is sokat segít az, hogy önök politikai bíztatást adnak, megvizsgálva a nemzeti jogszabályokat. És az ön által is legjobban ismert ország, ez egy jó példával jár elől a kritikus infrastruktúra biztonságának szabályozásában. Azt hiszem, hogy itt fontos kritikus szemmel áttekinteni az eseményeket, a helyzetet, és bizonyos stratégiai infrastruktúra túl ellenőrző tulajdon részét korlátozni kellene. Köszönöm szépen, Anna Gomes! Hát lássuk a jó oldalát a dolognak, végre felébredni látszanak a döntéshozók. Évek óta hívjuk fel a parlamentben a figyelmet a nagy biztonsági kockázatokra. melyek onnan eredtek, hogy a takarékossági programot végrehajtó országokban komoly privatizáció zajlott le a stratégiai ágazatokban is. A stratégiai autonómiánkat veszélyeztetjük ezzel, és a biztonságunkat is veszélyeztetjük ezzel. Mondjuk nálunk, nálunk Portugáliában az energiállátási hálózat, amely persze az egész Európai Uniós hálózat integráns része. Nos, külön választottuk a egységes piaci normáknak megfelelően az energia előállítást és az energia szállítást, a hálózatokat, aztán ezeket a trojka évei alatt ribandalultak, megint összekapcsolták, és bizony a kínai befektetők szépen beszálltak, és így mind az energia ellátást, mind az energia hálózatokat gyakran ellenőrzik. Hát ez aggasztó. és bizony nem láttam, hogy az Európai Bizottság bármit tett volna ez ellen, pedig különböző formátumokban, különböző helyszíneken vertem a dobot, nagy dobra vertem ezt az ügyet, felhívtam a figyelmet erre a dologra. Egyébére nem csak a bizottság, a tanács sem tett semmit. Sem a parlament nem tett semmit. Most viszont egy újabb kérdést szeretnék feltenni. Van-e legalább arra való szándék, hogy feltérképezzék a stratégiai autonómiánk és a biztonságunk szempontjából stratégiailag releváns tényezőket. A nagy ellátóláncolatok tulajdonosi szerkezetében van-e szándék arra, hogy feltérképezzük, hogy veszélybe van a biztonságunk? Ha feltérképezték mindezt, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak Portugáliában ez a helyzet. Görögországban például kikötőket vettek külföldi befektetők. Védelmi, biztonsági cégeket vásároltak meg védelmi technológiát állítanak elő ezek a cégek, amit harmadik állambeli befektetők vettek meg. És van-e arra szándék, hogy feltérképezzék a közigazgatásokban, a kormányokban, hogy ki a ciberbiztonsági beszállítójuk? A ciberbiztonsági megoldásokat ki állította elő? Mert gyakran olyan cégek a beszállítók, akiket, amelyeket nem ö, európaiak irányítanak, hanem mondjuk a kínaiak, a Huawei egy jó példa. Amikor a Huawei-nél jártunk Mónikával, akkor arról tájékoztattak, hogy a világ bármely pontján megkeletkezett adatot a kínai szerverekben dolgozzák fel és tárolják. Hát ez pedig így biztonsági kérdést vet fel, a saját rendszereink, nagy rendszereink biztonságának kérdését veti fel. Ez volna a kérdésem. I would, I would reply that uh, uh, we haven't... Nem térképeztük fel. De hát valóban. Ez egy nagyon fontos kérdés. King biztos úr, biztos azzal bizott meg, hogy eh, ebből egy eh, új, a munkánk új irányát fogalmazzuk meg. A stratégiai kritikus infrastruktúra hálózat áttekintésére koncentráló munkánk egyik eredménye biztos éppen ez lesz, ez a mapping, ez a feltérképezés. Nem is annyira tulajdonosi szerkezet jelenthet problémát, hanem az, hogy milyen feltételek mellett működtetik a kritikus infrastruktúrát, és milyen feltételek mellett osztják ki a piacot. Vannak egészséges, segítő és pozitív válaszok, amelyet egy-két ország adott számunkra, annak érdekében, hogy jobb áttekintést biztosítsanak, ezen stratégiai infrastruktúrákba való befektetések fölött, feltérképezve, hogy ezek befektetések veszélyeztethetik-e a biztonságunkat. Egy-két ország tehát jó választ adott. Döpri úr. Nagyon röviden elnök asszony, hiszen ezután el kell mennem, elnézést szeretnék kérni. beszéltünk arról, hogy a kockázatok értékelésének rendszerét eh, javítani kell. És a vita során többfajta kérdés felmerült, többfajta típusról hallottunk. Anna Gomes beszélt az atomerőművek kockázatairól, és valóban ezek egy konkrét eh, veszélyt jelenthetnek, de vannak olyanok, de ugyanakkor ezt kell látni, hogy többen haltak meg portugál erdőtűzben, mint a belga atomerőművekben, ezért ezt hozzá kell tennem. Beszélhetünk a drónokról, az gyógyszerek kereskedelméről, illetve az illegális kereskedelméről. Számos lehetne a téma. Ez mind kockázatot jelent. Sok téma mind kockázatot jelent, és mindegyik esetben terveket kell kidolgozni, intézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kockázatot, legalábbis az előrelátható kockázatot. De van itt nekem még egy kérdésem. Amikor arról beszélt, hogy a kockázatok értékelését javítani kell, akkor rá kellene világítani arra is, hogy mi a esélye egy ilyen kockázatnak. Az Európai Unió szintjén el kellene gondolkozni arról, hogy a technikai adatok alapján, a kockázatok vagy a gyenge pontok elemzése alapján, amelyek a berendezésekből származnak, illetve a hírszerzési adatok alapján és a logisztikai kapacitásunk alapján el kellene tehát gondolkozni azon, hogy milyen veszély lesekedik a lakosságra, és minek milyen nagy a kockázata. Hát egy, egy konyhai késből is lehet egy veszedelmes fegyver, egy szóval a kockázatokat érdemes volna beosztani, értékelni, a technikai kapacitás, az információ, a finanszírozás, a hírszerzés információ az esetleges csoportokról. Ezek alapján a kockázatok megtörténhetőségének esélyét kellene felállítani, Hát egyetlen nem állítunk minden boltba egy minőségellenőrt, nem küldünk épületstatikust minden épületbe nem rendelkezünk ezzel a kapacitással, de kérdezem, hogy ez bizottság rendelkezik azzal a kapacitással, hogy ezt a fontossági sorrendet felállítsa. Hiszen látni kell, hogy egy csomó kockázat nem a terrorizmusból ered, de kockázat, ettől még kockázat. Viszont a terrorista kockázat tekintetében fel tudják-e mérni a stratégiai veszélyeket? A válaszom nagyon egyszerű, nem rendelkezünk ezzel. Bizonyos ágazatokban persze rendelkezünk, vannak olyan ágazatok, amelyekben például a biztonsági intézkedések eh, elfogadottsága sokkal magasabb. Mondjuk a légi közlekedés egy ilyen ágazat. De a biztonsági kockázatot nem az Európai Unió szintjén, hanem nemzeti szinten hajtják végre, gyakran nagyon-nagyon professzionális szinten, de azt is látjuk, hogy a stratégiai infrastruktúra és az őket veszélyeztető kockázatok tekintetében ki kell alakítani egy átfogó európai, legalább európai horizontot másodszorban a kockázatok jobb beosztására, értékelése mellett érvelek, mindig azért, hogy túlzásba vigyük a dolgot, és mindent kockázatnak tekintsünk, és ne differenciáljunk komoly meg kis kockázat között, és valóban arra, arra koncentráljunk, ahol igazi kockázat, igazi veszély áll fenn, és a ráfordítás nem aránytalan a veszéllyel, hanem az energiaforrásainkat jól használjuk ki. A Európai Unióban elsősorban ugye jogalkotói ráfordításra gondolhatok. A jelenlegi keret egyik hiányossága, gyenge pontja éppen abban rejlik, hogy um, nem definiáljuk pontosan, hogy mi tekinthető kritikai infrastruktúrának. Ez egy kicsit önkényes volt ez a döntés. Újton újra persze a gazdasági szereplőkkel is egyeztetni kell, kialakítandó egy objektív megítélési alapot, megállapítandó így, hogy ez az infrastruktúra valóban kiérdemlie a figyelmünket, kritikus infrastruktúrának tekinthető Mondjuk a légiközlekedés jó példával jártunk elő, és ezt lehetne alkalmazni máshol is, de nem olyan egyszerű ez. Még nemzeti szinten sem. Van ugyanakkor jó együttműködés a hatáskörre rendelkező szolgálatokkal, hírszerzésekkel is, és az együttműködés a vezetők szintjén működik. Például ma délelőtt különböző gazdasági szereplők is találkoztak. Ők azok, akik elsősorban rendelkeznek az információval, és ilyen módon a legtöbb biztonsági lépést megtehetik. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy kimerítettük a mindenki feltette a kérdését, aki mit fel akar tenni. Köszönöm Odidi úrnak, amit elmondott. Köszönjük a tájékoztatást. És ezzel pedig lezárjuk a mai meghallgatást. Köszönöm a panelistáknak, a előadóknak, ha még itt volnának az ügyös teremben. A legközelebb pedig, mikor is találkozunk? Na mikor is? Szeptember 13-án. Szeptember 13-án találkozunk. 9 órakor ekkor lesz a következő szakbizottsági ülésünk. Jelzem, hogy a Monika Holmeyer és Helga Stevens jelentéséhez legkésőbb szeptember 11-ig lehet a módosítókat benyújtani, és most pedig mindenkinek jó nyaralást kívánok, készítgessék a módosítókat is, de töltekezzenek, pihenjenek, köszönjük szépen, szép nyarat kívánunk!